Uh, ladies and gentlemen, uh, you have to learn that when I'm in the chair, we normally start on time, even though even... Hölgyeim és uraim, szokják meg, hogy amikor én elnökölök, akkor időben kezdünk. Leibfried úr ugyancsak jó, hogyha ezt tudomásul veszi. Árlendezír nehezen tér vissza Franciaországból, a forgalom akadozik. Van-e észrevétel a napi rendel kapcsolatban? Nincs, akkor a következő ülésre halasztjuk október 26-ára a 16-os napi rendi pontot. Ez csak értesítés. Dezir úr azt kérte, hogy a jelentését később tárgyaljuk, és lehet, hogy akkor már nem lesz itt a bizottság, mert tegnap este fél nyolckor nem kapták meg az üzenetet. Nem tudom, hogy tisztában van -e ezzel, de hát ez egy fontos jelentés. És hogyha nincs itt a bizottság, akkor sajnos nem tudjuk tárgyalni. Akkor elfogadtuk a napirendet. Az augusztus 30-ai, 2010. augusztus 30-ai ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. A következő úgy veszem, hogy elfogadtuk, amennyiben nem jeleznek problémát az ülés végéig. Az elnök közleményei a következő. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy az internetes közvetítésben, webstreaming keretében követhető a vitáinknak a menete. És a képviselők, akik konkrétumokra szeretnének rákérdezni, keresék a titkárságot. Aztán a kettes, az EK és a csendes óceáni térség államai témájában két miniszter látogat hozzánk Pápua új Guineából. Pápua új Géneából. Uh, Samuel T. Samuel T. Abel, külügyminiszter, kereskedelmi, illetve idegenforgalmi, vagy bevándorlásügyi minisztere uh, Pápua új Gineának látogat hozzánk, és Andri Ben Simbrai, a minisztérium tisztségviselője a halászatügyek minisztériumából. Fanvik Yu, lehet, hogy nem jól mondtam a nevét, elnézést, a társa. A rendkívüli ülés a pakisztáni külügyminiszterrel október 14-én lesz. 9.30-tól 10.30-ig. Ez különösen fontos, mert VTO mentességeket kértek, illetve GSP pluszt szeretnének kötni. Aztán a négyes, a 2011-es ülésnaptár. Ezt mindenki megkapta. Egy-két apró módosítás keletkezett csak ebben, de általánosságban ezt elfogadták a koordinátorok ülésén. Van-e ellenvetés, mindenki egyetérte. Ha mennyiben nincsen ellenvetésük, akkor úgy veszem, hogy ezt elfogadtuk. Köszönöm. Az ötös a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakítása. Megtalálják a kiadott anyagban, illetve a jegyzőkönyv anyag mellett a vonatkozó dokumentumot. Álljon ez a te jelentésed, kérlek tájékoztas a helyzetről. Ähm, der gegenständliche Bericht äh, ist ein Bericht, der prinzipiell sehr Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés különösen érdekes azért, mert jelentős részben érinti az európai kivitelt, és komoly hatással jár -e. Ezek az úgynevezett kettős felhasználású termékek, azaz a polgári és katonai használatra is alkalmas termékek. Természetesen ez egy fogas kérdés, hogy így mondjam. Nézzük meg a jelentés tartalmi vonatkozásait. A bizottsági jelentés, illetve javaslat amelyet megkapott a szakbizottságunk. Jó kiindulási anyag, igyekeztünk ezt felhasználni a munkáink során, és megnéztük, hogy hogyan tudnánk módosításokat előterjeszteni a javítása érdekében, illetve a olyan témákban, amiket fontosnak tartunk az eljárás során. szeretnék néhány konkrét kérdéssel foglalkozni röviden, amely a jelentésben felmerül. Hogyha a bizottsági szöveget nézzük, és a Lisszaboni szerződés szövegével összevetjük, akkor azt látjuk, hogy a bizottsági jelentést nem feltétlenül követi le a szerződésnek a rendelkezéseit. az Európai Parlament több más területen is tapasztalataink szerint ezt lehetővé tette. Tehát részben meg kell vizsgálni, hogy mire van szükség a Lisszaboni szerződés összefüggéseiben. Néhány részletet tisztáznunk kell. Főképpen a következőket. Vagyis a cél az, hogy a kereskedelmi tevékenységeket hathatósabban tudjuk ellenőrizni. Ezt a feladatot nem szabad kizárólag a tagállamokra hárítani, hanem a tagállamok és az Európai Közösség közös, illetve Európai Bizottság közös feladatáról van szó, mert fontos, hogy szigorúan ellenőrizzük az ilyen áruk kereskedelmét. Aztán természetesen felmerül a kérdés, hogy végső soron hogy valósuljon meg az ellenőrzés. A bizottság javaslata szerint azt kellene ellenőrizni, hogy milyen célú felhasználásra viszik ki a termékeket. El tudom képzelni, hogy ez megvalósuljon ténylegesen, de vannak egyéb elképzelések is arról, hogy milyen ellenőrzéseket kellene végezni. És valóban azt kellene megvitatnunk, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabban megítélni, hogy melyek a szükséges és elégséges ellenőrzések. A bizottság javaslatában, illetve a jelentésben szerepelnek bizonyos adatszolgáltatási kötelezettségek, és illetve beszámolási kötelezettségek, előzetes bejelentési kötelezettségek, amely amelyek talán hatékonyabbak lehetnek egy ex ante jelentéshez képest. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy hogyan kezeljük azokat a termékeket, amelyek annak a komoly kockázatát vetik fel, hogy például európai atomerőművekkel összefüggésben visszaélhetnek velük, illetve hogy ilyen szempontból problémát jelenthetnek. Tehát az én nézetem szerint ez például egy olyan konkrét terület, amelyről rendelkezni kellene. Aztán vannak mm, hiányosságok is, kiskapuk az országoknak a felsorolása például az vitatható. És ennyit tulajdonképpen a tartalmi ügyeknek a felsorolása kapcsán, és felmerül egy kicsit bonyolultabb jelleggel a jogi problémakör is, mert egy 2000-es rendeletre alapul a bizottság javaslata. És itt alapvetően a rendelet módosítását irányozzák elő. és a konkrét megoldás, amely számunkra kialakult ebben a kérdéskörben, az úgy néz ki, hogy a 2009-es egyik jogszabályi szöveget kellene felhasználni inkább. Sajnos azonban az Európai Bizottság nem igazolta vissza, hogy ez elfogadható lenne a számára. Tehát, tisztelt kollégák, valami olyan jobb megoldásra lenne szükség, mármint jobb megoldás ahhoz képest, mint hogy egyszerűen csak a bizottsági javaslat szövegével folytassuk a, a munkát, illetve hogy egy teljesen új javaslatot alkossunk, amelyet viszonylag gyorsan fel tudunk dolgozni a tanácssal egyeztetve. Elképzelhető, hogy ez hatékonyabb lenne. És valami olyan szöveget kéne megalkotni, amit nem érintenek az eddig kialakult feszültségek. Én ennek ellenére ellenezném ezt a megközelítést. Hogyha a szakbizottság ezt tartja helyesebbnek, akkor én nem gátolom, nem állok az útjába, a törekvésnek, de hogyha a szakbizottság az eddigi munkánkat kívánja folytatni az eddigi mederben, akkor az én megközelítésemben ez is rendben van, tehát én nyitott vagyok az ügyben, hogy merre lépjünk tovább. Köszönöm szépen. Szeretném tudni, hogy milyen vita alakul ki ennek alapján itt közöttünk. Köszönöm szépen, Danieli a szó. Tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a bevezetésért. Szerintem nagyon jól bemutatta a helyzetet, az intézmény közi helyzetet, és azt is, hogy különböző dokumentumokon dolgoztak a parlamenti képviselők. Mi régi szövegen dolgozunk, ez nagyon irritáló, a tanács pedig az aktuális szöveggel dolgozik. Éppen ezért szerintem komolyan meg kellene fontolnunk azt, hogy elutasítsuk ezt a szöveget, és követeljük a, a parlamenttől, hogy aktuális szöveget fogadjanak el. Ez mit jelent? Ez konkrétan azt jelenti, elnézést mondja a hozzászóló, hogy a bizottságban a lényegi kérdéseken dolgozhatunk, és ami engem illet, szeretném tudni, hogy milyen határidők vannak. Több vállalkozás jelezte nekem, hogy a jelenlegi érvényben lévő helyzetben semmiféle kötelezettséget nem rónak rájuk, a, ami a válaszadást illeti a hatóságok részéről, vagyis amikor termékexportról van szó, akkor kellenének határidők 6, 7, 8, 7 legalább a határidőt illetően valamilyen döntésre lenne szükség a hatóság részéről, és hogyha a hatóság nem jelentkezik, akkor úgy kell venni, hogy elfogadták a kérelmet, vagy esetleg, hogy elutasították, erről is dönteni kell. A vállalkozásoknak jó lenne, ha már nem kellene hat hónapot vagy egy évet várniuk arra, hogy megkapják az engedélyt, hiszen ez senki számára nem kielégítő. A másik, bíráló, bíráló jellegű elemzésre lenne szükség, és a jelen esetünkben rendkívül nehéz termékek esetében meg kellene különböztetni azokat, amelyeket katonai célra lehet alkalmazni, például olyan termékekre gondolok, amelyek exportja bizonyos országok irányában nagy kockázatot jelent. Azután másik oldalon ott vannak a partnerországok, ott nincs kockázat. Szerintem ennek fényében kellene megvizsgálni a szöveget, és oda kellene figyelni arra, hogy az ártalmatlan termékek a szövetséges országokkal, ezek kereskedelme ne kerüljön veszélybe. Itt a szakbizottságban többséget kellene szerezni ahhoz, hogy módosításokat javasoljunk, kompromisszumra kellene jutni egy-egy pont esetében, és nagyon remélem, hogy egymás között sikerül a pontok többségében kompromisszumra jutni, majd pedig ezeket a módosításokat a plenáris elé kell vinni szavazásra. Technikai kérdés, jó lenne, hogyha a titkárság vagy a jogi szolgálat intézkedne, talán a végleges szavazás helyett inkább vissza kellene küldeni ezt az egész anyagot. Meg kellene nézni, hogy mi a parlamentnek az álláspontja, az új rendelkezéseket hogyan képzeli el a parlament, de szerintem egy új tervezetet kellene készíteni, és jó lenne, hogyha ebbe belevennénk azokat a pontokat, amelyekkel kapcsolatosan a parlament már nyilatkozott, és amelyek terén egyetértés van. Nem akarom ezt elutasítani, hanem szerintem ki kellene alakítanunk a parlament többségi álláspontján, és meg kellene kérni azt, hogy egy új tervezetet készítsen a végrehajtó testület. Elnök, köszönöm, ha nincs több hozzászóló, de igen, William. Sajnos a mikrofon nincs bekapcsolva. Érdeklődéssel olvastam ezt a szöveget, bár a jelentéstevő megjegyzései meglehetősen technikai jellegűek, de szerintem ez azért mégiscsak megvilágítja a létező különbségeket, nem csak az EFD és az EPP közötti különbségeket, hanem a politikai frakciók elnökei közötti nézetkülönbségeket. A jelentéstevő valamilyen oknál fogva közösség szót használja, majd ezt mindenütt a union, az unió szóval helyettesítik, de itt a union politikai uniót, politikai szövetséget jelent. Ezt nehezen fogadjuk el, valószínű, hogy az európaiak nagy része ezt nem tudná elfogadni, beleértve Franciaország elnökét. Szerintem jó lenne, hogy a jelentéstevő ezeket felülvizsgálná, és ezeket a kommentárokat újra szövegezné, és a community, vagyis a közösség szóval helyettesítené a union szót, az egység szót. Úgy látom, hogy néhányan bólogatnak, tehát egyetértenek, de azért én nem vagyok igazán optimista a téren, hogy ez valóban meg fog történni. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ez honnan származik, de szeretném megkérni a bizottságot, hogy fejtse ki véleményét. Kovászki úr. Köszönöm. Az Európai Bizottságot képviselem. Először is köszönetet mondunk a jelentéstevőnek a kitűnő munkáért. Javaslatokat fogalmazott meg egy igen technikai jellegű kérdésről. Mint látják, ez hatáját illetve korlátozott jellegű javaslat. A parlamentnek még alkalma lesz arról, hogy a kettős felhasználású termékek exportjának ellenőrzésére visszatérjen. Az Unió kereskedelmi politikáján belül további lépéseket fogunk, fognak még javasolni. A jelentéstevő elsősorban a javaslatait illetően a 2008-as javaslatokra hagyatkozott részben, amely korlátozott lehetőségeket tesz lehetővé az exportőrök számára a kettős felhasználású termékek esetében. De itt mindig a biztonság kérdésére összpontosítunk, akkor, amikor ellenőrzésről van szó. Ez a lényege. 13%-áról van szó az EU exportjának harmadik országok felé. Ez az exportjaink jelentős része, és olyan ágazatokról van szó az iparon belül, amikor magas fejlettségű technológiát alkalmaznak, modern technológiát, ami az export ellenőrzési rendszert illeti, a, az Egyesült Államok esetében Obama elnök azt mondta, hogy a, az USA exportját öt éven belül megkívánja duplázni. Ami az EU-t illeti, szeretnénk a helyzet magaslatá lenni szabályozói szempontból, és éppen ezért nagyon fontos ezen exportok ellenőrzése. Arra kérem önöket, hogy a biztonsági szempontokat komolyan vegyék fontolóra. A, ennek okait pedig ismerik, ez benne van az anyagban. Köszönöm. Látom, hogy az elnökség részéről is van képviselő. Szeretném megkérdezni, hogy Daniel által elmondottak alapján kíván-e megjegyzéseket tenni. Nem? Akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót. Kasparják úrtól hallottakkal egyet tudok érteni nagyjából. Valóban <clears throat> a tartalom szempontjából nagyon fontos meghatározni, hogy mi legyen az időkeret, mi legyen a határidő. És meg kell vizsgálnunk a következményeket, ha és, ha, ha és amennyiben nem találunk döntést, nem jutunk döntésre az adott időn belül. a union kifejezést community-re kéne váltani, tehát az uniót közösségre. Ezt nem tartjuk könnyűnek, mert hiszen e, nagy többséggel úgy döntöttünk, hogy az unió kifejezést használjuk. E, azt hiszem, hogy e, tudomásról kell vennünk, hogy ez már így van van ember, akinek más a véleménye, élő tisztelettel mindenki iránt, szerintem ezeket tudomásul kell venni. A bizottság felszólalása tulajdonképpen sajnálatosnak mondható, mert nem vizsgálta meg az általunk felvetett valódi problémát, a jogi aspektusokat. Persze vannak technikai pontok, azonban a jogi kérdést egyáltalán nem oldottak meg. A bizottság szerintem eh, foglalkozni kellett volna ezzel, nem történt ez meg. Tisztáznunk kell, hogy eh, tovább tudunk elépni oly módon, ahogy Kasparik úr mondta. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje október 15-e. A jelentés elfogadása várhatóan november 9-én történik meg. Köszönöm szépen. Tovább lépünk. Kutasz úr jelentését fogjuk most megvizsgálni. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Az Európai Parlamenttől azt várják el, hogy adjon véleményt arról, hogy a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény 21-es cikke alapján a fogadásokra és játék szolgáltatásokra vonatkozó egyedi kötelezettségének az Egyesült Államok által szándékolt visszavonása miatt szükséges kompenzációs kiigazítások e, történjenek meg, illetve zárjuk le az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat. Sajnálatos, hogy az USA úgy döntött, hogy lezárja e, a tárgyalást a szerencsejáték szolgáltatásokkal kapcsolatban, ez gyakorlatilag nagy, nagy veszteségeket okozott. A GATS 21-es cikkére utalok én most itt. Egyébként ennek alapján kompenzációra volna szükség, ugyan ennek a cikknek az alapján kell a kompenzációt biztosítani a WTO szabályok hatékonynak bizonyultak. Általában a, az általános kereskedelmi területen. A kompenzációval kapcsolatban azonban azt mondom, hogy bár teljesen legálisak, semmilyen módon nem kompenzálják a fogadásokra és a szerencsejátékokra szakosodott szektor veszteségeit. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy az érintett európai cégek, különösen az online szerencsejáték és bankolással foglalkozó cégek egy éjszak alatt hatalmas veszteségeket szenvedtek el. Bizonyos cégek arra panaszkodnak, hogy jogtalanul hátrányos helyzetbe hozták őket az Egyesült Államok bíróságai. Azt kívánom, azt kérem, hogy vizsgáljuk meg érdemben ennek az ágazatnak a panaszait, és teremtsünk egyenlő versenyfeltételeket. Köszönöm szépen, Kutas úr! Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon figyelmesen meghallgattam Kutasz úr észrevételeit, de én magam is úgy érzem, hogy itt ö, olyasmiről van szó, ami különösen jelentős. Az egész ügy meghaladja a jelen pillanatban tárgyalt jogi rendelkezést. Az Európai Parlamenten ö, keresztül vinni ezt a bizonyos javaslatot. Nos, ez egybeesik a Barnier úr eh, folytat, egy eh, elmélkedési időszak közepén van. Eh, tulajdonképpen Bányi úr a szerencsejátékokkal és fogadásokkal kapcsolatos tervezetet készít elő. Ennek az ágazatnak a számára nagyon sajnálatos az, ami utóbb történt. Az Egyesült Államok részéről tapasztaltunk némi együttműködést az a fontos, hogy az üzemeltetők között is kialakuljon az együttműködés az ágazatban, annak érdekében, hogy az emberek ne essenek bele a szerencsejátékokkal és fogadásokkal kapcsolatos csapdákba. Végezetül pedig úgy érzem, hogy fontos rámutatni az egészségügyi kockázatokra. Ezek a szerencsejátékokkal kapcsolatosak, bár nem biztos, hogy az adott rendelkezés hatája alá tartoznak. Biztos vagyok benne, hogy Kuttasz úr körültekintően tovább folytatja a munkát ezen az anyagon, és jó eredményekre fog jutni majd. Egy ö, olyan eredményre, amelyet az ágazatban dolgozók keresnek. Köszönöm szépen. Igen. E, egyet értek egyébként, mint árnyék előadó is az előttem felszólalókkal e, a VTO-nál is nagyon szorosan, nagyon közelről vizsgálják ezt a problémát. E, úgy gondolom, minden érintett fél, tehát tisztában van a helyzet súlyosságával jelentős kérdésről van szó. Ezt valójában megpróbálták a szőnyeg alá söpörni, mert úgy gondolnak erre, hogy a szerencsejáték bizonyos szempontból majdnem, hogy illegális. Egyetértek egyébként önnel az egészségügyi kockázatokkal kapcsolatban is. Ez ugyancsak jelentős számú embert érinthet támogatom az ön és Kutasz úr felszólásait. Szandra Kelegen, bizottság. Jó reggelt, László. Igazából Szandra Kelegen helyett szólalok most fel. Ugyanabból az egységben jöttem, a DG Trade képviseletében vagyok itt eddig a mi feladatkörünkbe tartozott ennek a tárgyalás sornak a figyelése. Köszönöm az előadónak és Jakolina úrnak is az észrevételeit. A szakbizottságunk első alkalommal vizsgálja meg ezt a kérdéskört. Rövid észrevételt tennék. Kontextusba szeretném helyezni a dolgot számos nagyon fontos aggály merül fel a szerencsejátékokkal, fogadásokkal kapcsolatban. Úgy látjuk, hogy az USA minden kötelezettségvállalástól visszavonult az ágazatban. Ez egy nagyon fontos szektor, egy nagyon fontos iparág szerveződete köré a feladat, természetesen arról is szól, hogy a parlament adjon majd hozzájárulást, hogyha egyszer majd az Európa Tanács elfogadja a döntését. Egyébként köszönjük, hogy a parlament érdeklődést mutat, megvizsgálja a témakört. Reméljük, hogy ez a mi részünkről is majd hozzájárul ahhoz, hogy a tanács elfogadja a vonatkozó csomagot. 2007-ben a bizottság az amerikai kongresszussal egy, egy, egy megállapodást kötött. Szerintünk ez jó, megvannak a korlátaink, de ezzel együtt szerintem az előadó kiválóan összefoglalta a helyzetet. Más szól azt, hogy az USA minden kötelezettségvállalástól visszalépett a szektoron belül. Sajnálatos módon ez azt jelenti, hogy jogilag nincs mód arra, hogy a károkat elszenvedett szektorban kompenzációt követeljenek. Azonban az USA-val egy jó csomagot sikerült letárgyalnunk. Úgy látjuk, hogy új ö, USA kötelezettséget, ö, kötelezettségvállalásra jutottunk a GATS egyezménnyel kapcsolatban. Ez az EU számára kulcsfontosságú a csomagküldő és futárszolgálatokkal kapcsolatban a technikai tesztelés, a keményítő, illetve a raktározási szolgáltatások területén fontos elemekben tudtunk egyetértésre jutni, ami a fogadás és szerencsejátékkal kapcsolatos kompenzációt illeti. Nos, itt nem jutottunk még végleges megállapodásra, de dolgozunk rajta a tanács kapott egy felkérést, hogy 2008-ban formálisan is zárja le a tárgyalásokat, ennek a jogalapjait tisztáztuk, tudják, hogy az Európai Bíróság ítéletére vártunk, itt tisztázták a jogalap kérdését, most reméljük, hogy a tanács elfogadja a határozatát, ennek alapján a parlament majd megadhatja a hozzájárulását. Örömmel látjuk, hogy önök már is napirendre tűzték a témát, és üdvözöljük az érdeklődésüket. Egyet, szorosan együttműködünk folyamatosan az USA-val a témában. Az USA egyébként még nem helyezte végrehajtási szakaszba a kompenzációs csomagot. Vannak a fogadási szerencsejáték szektornak más fontos vonatkozásai is, de reméljük, hogy az új fejlemények majd új lehetőségeket nyitnak a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Janik, ön kért szót, megadom a szót. Igen, egy apró észrevételt szeretnék a bizottság észrevételéhez fűzni. A DEVE frakció részéről mi támogatjuk a bizottsági javaslatot, mert ez észszerűnek tűnik nekünk, és természetesen a pénzügyi érdekek sem kerülik el a figyelmünket. Európa integrálódni szeretne a kereskedelem területén, és nem egyszerűen csak a, az áruk és a szolgáltatások területén Ez pedig azt jelenti, hogy egy vita rendezési szervezetet kéne létrehozni, és egy közös szabályozó hatóságot. Például Kanada a tiltó listáról való levétel szempontjából logikusnak tűnik. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jelentős mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Kutasz úr, elnök úr, köszönöm szépen minden kollégának köszönetet mondanék a hozzászólásokért. Mindenkit biztosítok afelől, hogy nyitott vagyok az észrevételekre, és ennek figyelembevételével dolgozom tovább a jelentésen. Másodszorban pedig az ágazatban érintett minden jelentősebb céggel tárgyaltam, és velük együttesen jutottunk egy következtetésre. Amennyiben úgy döntünk, hogy nem fogadjuk el a határozatot, nyilván ugye ők sem tudnak jobb eredményre jutni. Végezetül csupán azt szeretném mondani, hogy a hozzáállásunk pozitív, és amennyiben a bizottság úgy folytatja a munkát, ahogy most mondták el itt a mostani bizottságon belül, Biztos vagyok benne, hogy a végeredményünk az valóban jó lesz. Elnök, köszönöm Kutasz úr. apró félreértés történt. Kutaszor köszönjük az, a jelentését. E pillanatban a módosítás sok számára nincs határidő, ezt majd kivárjuk. Következő némi változás történt. Dezea úr el kell, hogy menjen, úgyhogy azt kérte, hogy Zsadó úrral tudnának váltani elképzelhető, hogy itt egy pici probléma lesz. Kicsit későn jött az értesítés, Dezjé úr lehetséges, hogy tudja maga is, hogy a bizottság nem biztos, hogy időben ide ér. Azonban mégis most átadom neki a szót. Köszönöm szépen Zsadó és köszönöm a megértést. Zsadó úr, Szejfi asszony, illetve az én jelentésem, ami most vizsgálat alá kerül, és a kereskedelmi politika következetességét, illetve az Európai Unió célkitűzéseit igyekszünk a globális környezetben összhangba hozni. Természetesen a szociális és környezetvédelmi kérdéseket is tekintetbe véve. A jelentés teljesen szinkronban van a szerződésnek a szellemével, illetve a kereskedelmi politikával az Európai Unióról szóló szerződésnek a hármas cikke a közös kereskedelem politika területére előirányozza, hogy fenntartható fejlesztést szeretnénk, szolidaritást, az emberi jogok tekintetbe vételét, a szegénység megszüntetését, az emberi jogok vagy a gyermekek jogainak az érvényesítését, és az ENSZ vonatkozó kartájának a tiszteletben tartását szeretnénk elősegíteni az EU intézményei számára a kereskedelem politika jóval többről szól, mint a javak, illetve áruk és szolgáltatások cseréjéről. Zsadó úr is emlékeztet erre. És a globalizáció, hatékonyabb szabályozás, a fenntartható fejlesztés, fejlődés, a szolgáltatások szabad áramlása és a céljaink közé tartozik, úgyhogy betartsuk az ENSZ emberi jogi egyezményének a rendelkezéseit és a szociális jogokat is. A, vázis, a válság csak fokozta az ez iránt igényt. Szeretnénk elősegíteni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását a kereskedelemben. Az Európai Parlament javaslatai az Európai Bizottsággal karöltve erre törekednek, és Igyekeztünk például az EBESZ égisze alatt is a vállalatok felelős társadalmi szerepvállalását elősegíteni. És ennek keretében igyekeztünk a céljainkat is előre mozdítani. Szeifi asszony a saját jelentésében, illetve Zsadó úr a maga jelentésében is foglalkozik ezekkel az ügyekkel, és a kereskedelmi megállapodások során a viszonossági kapcsolatokat kell előtérbe helyezni, és a nemzetközi szabályok betartását, a környezetvédelem érvényre juttatását szeretnénk elősegíteni. Van azonban egy olyan kérdéskör, amit össze kéne hangolni. Vagyis a kereskedelem szabályozásában megjelennek a vállalati társadalmi felelősségvállalási programok, de nem egyeznek a szabályok a két területen, mert adott esetben nemzetközi jogi elismertsége van a kereskedelmi megállapodásoknak, és szankciókkal is járnak, vagy pedig a kereskedelemből kitiltható a szabályokat megszegő. És ez nem ilyen egyszerű a társadalmi felelősségvállalás, illetve a fenntartható fejlődés területén, mert nincsen erre vonatkozó külön rendelkezés, vagy legalábbis nagyon minimalista a megállapodás Észak-Koreával, Kolumbiával, Peruval. A tisztességes kereskedelem áll a törekvéseink középpontjában, és a vállalatoknak a társadalmi felelősség teljes viselkedése a célunk. A főszereplők a nemzetközi kereskedelemben nagy vállalatok, elsősorban multinacionális cégek, akik számára a vállalati felelősségvállalás csak eszköz, hogy a fejlődő országokon segítsenek. A különböző jogi előírások, az adó, környezetvédelmi és egyéb előírásoknak a betartása ugyancsak nagyon fontos. És a teljes termelési, szállítási lánc esetében szeretnék azt elérni, hogy a globalizáció társadalmi ára kevesebb legyen, hogy a fenntartható fejlődést, a szociális igazságosságot tudják szolgálni. Tehát a kereskedelem területén, a nemzetközi szintéren a nagyvállalatok erre törekszenek. A kereskedelmi megállapodások ugyancsak ezt célozzák, és a társadalmi felelősségvállalást szolgálják a megállapodásaink is. Tehát össze kellene hozni ezt a két területet. Egyrészt a kereskedelmi megállapodások külső harmadik államokkal, másfelől pedig a társadalmi felelősségvállalás programja jelenik meg. Fontos lenne, hogy ezeknek az előírásoknak a megszegéséhez is szankciók kapcsolódjanak. Most már sok-sok éve egyeztetjük a, az EBSZ, e illetve az ILO keretében és az ENSZ keretében ezeket a szabályokat. Tehát nem azt javaslom, hogy újra kezdjük ezeket a tárgyalásokat. Megszületett ugyanis a globál kompakt a magatartás szabályozására, és sikerült rögzíteni a társadalmi szerepvállalás alapszabályait. Egyrészt a jogi előírások tiszteletben tartása az elsődleges követelmény Európában természetesen, ez kevésbé fontos, mert a jogszabályainkból evidensen következik, hogy azokat be kell tartani. Viszont a harmadik országokkal kapcsolatban is előírjuk ezt, elvárjuk a vállalatoktól. A második nagy elv, hogy egyeztessék a nagyvállalatok az érdekeltekkel és érintettekkel is a tevékenységüket. Például a bányászattal, kőolajkitermeléssel foglalkozó cégek beszéljék meg a szakszervezetekkel és a helyben élőkkel, hogy az érdekeiket hogyan tudják figyelembe venni. Tehát az érintettek vegyenek részt ennek a folyamatában. A környezetvédelmet, a bérből, fizetésből élőknek a helyzetét és a társadalmi vonatkozásokat is be kell tehát építeni ezekbe a szabályokba. Tehát egyrészt vannak a jogszabályi keretek, korlátok, ezeket nyilvánvalóan be kell tartani. Például az adó elkerülés, az adócsalás elleni küzdelem, a korrupció elleni rendelkezések, ezek mind kötelezőek a társadalmi felelősségvállalási programokban. A társadalmi környezetbe beilleszkedve a vállalatok igyekezzenek a profiton túlmutató tevékenységeket is elősegíteni a társadalom érdekében. Használjanak annak a közösségnek, amelynek keretei között tevékenykednek. Tehát egyrészt megjelenik a kereskedelmi megállapodásokban és a társadalmi szerepvállalási programokban egy erős szociális elem. A társadalmi és környezeti normák, előírások betartása a célunk. Tehát ezeket a kötelezettségvállalásokat szorgalmazzuk. Több mint 25 nemzetközi megállapodás jött létre, és szeretnénk, hogyha ezeket alapként használhatnánk a társadalmi felelősségvállalás szempontjából is, illetve hogy szankcionálható legyen az, hogyha a jogszabályokhoz hasonlóan, azoknak a megszegéséhez hasonlóan az elvek ellen vétenek a vállalatok. Kérdés az, hogy a társadalmi és környezetvédelmi elveknek a tiszteletben tartása hogyan biztosítható hatékonyan. És hogyan gondoskodhatnunk arról, hogy a vállalatok be is tartsák a társadalmi felelősségvállalási programok kötelezettségeit. Például egy adott ágazatban egy konkrét cég hogyan viselkedjen. Felteszem mondjuk a halászatban dolgozó cégek hogyan követhetik a maguk céljait, úgyhogy eközben a jogszabályi előírásoknak is megfeleljenek, illetve betartsák a nemzetközi egyezmények előírásait. Nyilvánvalóan ebbe az irányba kell előrelépnünk, és a cél az, hogy a vállalatok viselkedésére kötelező szabályokat tudjunk megállapítani. És ilyen értelemben használhatjuk a társadalmi felelősségvállalási programokat. A harmadik nagy témakör pedig a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának a belefoglalása az összes jövőbeni kereskedelmi megállapodásba és a szabad kereskedelmi egyezményekbe. Az igazságos és fenntartható fejlődés a célunk. Egy konkrét pontot szeretnénk minden megállapodásban látni mi lenne ennek a tartalma? Egyrészt egy kölcsönös kötelezettségvállalás az Unió és a partnerország között, hogy betartják a rendelkezéseket. És amikor a szakszervezetekkel, a helyben élők közösségével egyeztetnek, akkor is a társadalmi felelősségvállal szabályai szerint járnak el. Továbbá az EBSZ és a társadalmi felelősségvállalás rendelkezéseit figyelembe veszik. Például a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel, az esetleges nézeteltérések rendezése tekintetében elvárnánk, hogy a vállalatok alaposan mérjék fel a működésük által érintett terepet, hogy a társadalmi felelősségvállalást valóban meg tudják valósítani. Azután a társadalmi felelősségvállalás eredményeit évente tegyék közzé, és ezek ellenőrizhetők legyenek. Derüljön ki, ebből a beszámolóból, hogy hogyan teljesítették a vállalásaikat, előírásaikat a kommunikáció vagy a marketing területén, és adott esetben átvilágíthatóvá kell tenni ezeket a tevékenységeket a szakszervezetek és a civil szervezetek számára, hogy megelőző jelleggel a problémákat fel tudják tárni ezen a területen. Például egy anyacég így értesülhet arról, hogy egy leányvállalata, vagy pedig egy beszállítója megsérti a környezetvédelmi előírásokat. És a szállítói láncra is ki kell terjeszteni a társadalmi felelősség teljes viselkedést, illetve a jogszabályoknak a betartását. Végül pedig, amennyiben nyilvánvaló módon nem tartják be a megállapodásokat, akkor szankciókkal kell, hogy tudjuk sújtani a céget. Erre szabásértési mechanizmust kell kidolgozni az egyezményekben. Független csoportokat kell erre kirendelni. Független szakértőket kell, hogy kirendeljen az ILO, hogy felméri a szabálysértéseknek a mértékét, jellegét. Itt a parlamentben is fölmerült már ilyesmi a szénbányászat, illetve a bopál ügyében, és az emberi életet veszélyeztető hanyagság, szabásértések ellen sokszor beszéltünk már erről, és meg kell találni a felelősöket. Tehát ez lenne a szellemisége ennek a javaslatnak. És gyakorlatban működőképes, jogilag életképes mechanizmust szeretnénk kialakítani, ami a kereskedelmi megállapodásokat valóban rákényszeríti, hogy betartsák az előírásokat. És ne csak az anyacég, hanem amennyiben nyilvánvaló módon megsérti az egyik leányvállalat ezeket az előírásokat, akkor azért vállalja a jogi következményeket az anyavállalat is. Szejfi asszony jelentésével vannak átjárások, áthallások a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban, a multilaterális szempontokat is figyelembe kell tartani. Tehát egyrészt az igazságos kereskedelem, másrészt a társadalmi felelősségvállalás, a WTO és az ILO véleménye is figyelembe vendő, és Szejfi asszony is egyetért ezekkel az elképzelésekkel. A WTO keretei között kellene a multilaterális kereskedelmet és a társadalmi jogok érvényesülését úgy letárgyalni, hogy a kereskedelem és a környezetvédelem kéz a kézben haladhasson. Az ILO és az ENSZ is felkarolta ezeket a célokat. Szeretnénk, hogyha a VTO például az, az Amicus Brief intézmény keretében fel tudna lépni, és szankcionálni lenne képes a jogi előírásoknak a megsértőit, vagy a környezeti előírások ellen védőket. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm a javaslatokat az első eszmecsere óta, és remélem, hogy ez a három jelentés, amely eléggé koherens, illetve egymást kiegészítő, elfogadható lesz, illetve az Európai Bizottság kereskedelmi tárgyalásai során használhatónak bizonyul, illetve beépítésre kerül ez az említett új rendelkezés. Köszönöm. Köszönjük szépen, Harlem. Janik. Kedves kollégák! mivel megváltoztattok a napirend sorrendjét elég rövid határidővel, azért szeretném kérni. Persze rendben van, az lehet változtatni a napi renden, azonban amennyire lehetséges. Megfelelő időt kellene biztosítani arra, hogy tájékoztatást nyújtsunk a változásokról. Ezt a jelentést egyébként a hétvégén olvastam át, figyelembe vettem a különféle megállapításokat. Számos dolgot tudok támogatni a jelentésben. Valóban a jelentés egyensúlyban van, nagyon jó kezdeményezéseket tartalmaz, és valóban hálás vagyok, és csak azt remélhetem, hogy ezt a jelentést ebben a bizottságban jelentős többséggel fogadjuk el. Hiszen a globalizáció fokozódik, a határon átnyúló tevékenység fokozódik, elkerülhetetlen, hogy legyen valamiféle rendszer. Persze nagyon nehéz ilyen rendszert kialakítani az érintett nemzetközi intézmények támogatása nélkül. Nos, tehát nagyon fontos a vállalati tevékenységek szempontjából is, hogy természetesen képesek legyenek a kevereskedelmi tevékenységre, de ugyanakkor valamiféle kontrollmechanizmust is életbe kell léptetnünk. Számos terület van, Számos különféle szabályozási intézkedés. Nagyon fontos ez e, minden egyes vállalkozás számára, e, hogy ezt a bizonyos e, vállalati társadalmi felelősséget tartsák tiszteletbe, vegyék figyelembe. Ugyancsak fontos lenne a társadalmi felelősséggel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség előírása. Reméljük, hogy ez majd tovább terjeszkedhet, például a szabadkereskedelmi megállapodások területére, lásd például Dél-Koreával és egyéb, egyéb országokkal. Nagyon hálás volnék, hogyha ezeket a konkrét megfontolásokat bele tudnák fogalmazni a jelentésbe. Egyébként pedig a jelentés úgy, ahogy van, szerintem nagyon jó, és az, a, az ebben tartalmazott megállapítások nagyon lényegesek. Nagyon szeretném ezúttal is még egyszer megköszönni az előadónak. Daniel, köszönöm. William, tartsd grófja kapszót. Most ö, első alkalommal mondják, hogy kapcsoljam be a mikrofonomat. Először is szeretném elmondani, hogy ez a hozzászólás nagyon is árnyaltan fogalmazott, remélem, hogy átment a, to- a tolmácsoláson ez a sok finomság. Gyakorlatilag ez a jelentés tervezet a kereskedelemről szól. Ugye valaki valahol jobb terméket állít elő, mint valaki egy másik helyen. Ez gyakorlatilag emberi tulajdonság. Emberek vagyunk. Az arról szólunk, hogy végül is megpróbálunk előnyöket kovácsolni valamiféle szakosodásból, a specializációból. Ez a kereskedelem, ez nem egy politikai eszköz, és a kereskedelemnek nem szerepe, hogy politikai eszközként használják. Nem akarom személyesre venni a hangot, Egyébként nagyon nagyra becsülöm a jelentéstevőt személyes szinten. Azonban a gondolkodás keretei és azok a gondolatok, amelyek végül is a jelentésének az alapját adja, olyan gondolatsorokról van itt szó, amelyeket az utóbbi tíz évben tulajdonképpen átfogó módon elutasítottak. Ez a gondolat visszahúzódó félben van. Gyakorlatilag manipulálni akarja az európai közösséges, közösség kereskedelmi szakpolitikáját. Amint a, a tisztelt elnök úr tudja, a mi hazánkban is más irányú folyamatok zajlanak. Dezír úr javaslata gyakorlatilag kivenni a befolyásolás lehetőségét a választók kezéből. Ez pedig a demokráciával szemben megy. Dezír urat demokrataként ismertem eh, meg, úgyhogy arra kérem, hogy gondolja át mindazt, amit leírt, demokratikus szempontból is. Az Európai Unió ugye jelenleg e, ezen a néven nevezzük. Nos, hosszú, hogy úgy mondjam, extraterritoriális törekvésekkel rendelkezik, és továbbra is törekszünk arra, hogy az Európai Uniónak újabb eszközöket adjunk, amelynek révén a tagállamokon kívül, tehát ha úgy tetszik, extraterritoriális módon folytathasson kereskedelmet. A vélemény tartalma gyakorlatilag handicapet jelent az Európai Unió számára, az európai kereskedelmi tevékenység szempontjából E, a gazdasági lendület, a gazdasági hatalom kelet felé áramlik e, mostanában. Amennyiben ilyen és hasonló jelentések vagy ajánlások születnek, e, hogyha ezeket Hát, e, elfogadják és törvényként e, valósulnak meg, ez ezekkel a folyamatokkal szembe megy. Remélem, hogy a józanész győzedelmeskedik, és e, ezt a jelentést alapvető módon módosítani fogják. Még végezetül értem, hogy Dezír úr mit mond, nevezetesen, hogy legyenek egyenlő versenyfeltételek. az egyenlő verseny, versenyfeltételek e, aspektusa, igaz, hogy ez egy pici elem a jelentésben, most ez valami, amit támogatni tudunk. Köszönjük szépen, hogy ilyen, ilyen sziporkázó módon szólt hozzá ehhez a jelentéshez. Katrin. Bekapcsolom a mikrofonomat azért, hogy jól halljanak a tolmácsok és a nem angolul beszélők is. Üdvözlöm a jelentést, örömmel látom, és további megjegyzéseket fogok még tenni, de szeretném elmondani, hogy csak tegnap késő délután állt rendelkezésre az angol fordítás, pedig napokon keresztül kértem, és nagyon nehéz megfelelő vitát folytatni, hogyha csak néhány órával az ülés előtt kapja meg az ember a szöveget. Dartman úrnak szeretném elmondani, hogy létfontosságú, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert igen gyakran előfordul, hogy azok a cégek, amelyek az EU normái alá tartoznak, szabályozás alá tartoznak, mégis e normákon kívül működnek. Egyébként nem régen foglalkoztunk Kolumbiával, és ez jó példa arra, hogy az európai országoknak ezzel kapcsolatosan nagyon rossz a mérlegők, amikor harmadik ország munkavállalóiról van szó. Maga az ország nincs olyan helyzetben, vagy nem akar az említett cégek ellen lépni, amelyek nem tartják be a normákat. Amikor harmadik országokkal tárgyalunk, akkor igen fontos, hogy a szociális standardokat is belevegyük a tárgyalásokba olyan standardokat, amelyeket mi elvárunk tőlük, és saját magunktól is. Amikor átfutottam ezt az anyagot, akkor az volt az érzésem, hogy itt a jogkövetésről és a monitorozásról nem irányoztunk elő semmilyen lépést, pedig ezt konstruktívan kellene megközelíteni, így fogalmaznék, de úgy gondolom, hogy a cégek, a vállalatok a oldalaikra csodálatos dolgokat vesznek fel, csodálatos kinyilatkoztatásokat, amelyek sajnos a gyakorlatban, a helyszínen nem fordulnak elő. Például bizonyos országok esetében Jól látjuk, hogy ez sajnos nem történik meg, és azzal kellene foglalkoznunk, hogy hogyan álljunk ez a kérdéshez, és hogyan követeljük meg a vállalatoktól, hogy harmadik országokban decens normákat alkalmazanak. Schulz, Taylor, Lengel, Ligféd a következő hozzászólók sorrendje. Először Schulz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, úgy gondolom, hogy Ami ezt a jelentést illeti, ezt Szájfi asszony és Zsadon úr jelentésének fényében vizsgáltam, vagyis a jövőbeli kereskedelmi politika leírásáról van szó. Az a véleményem, hogy ez a jelentés jó irányba vezet, és ezért köszönetet mondok az előadónak. Ez a téma nagyon népszerű, és a közvélemény valóban érdeklődik utána. Amikor Dészír úr azt mondja, hogy nem szeretné a vállalatok szociális felelősségét megváltoztatni, ami a jelenlegi szociális felelősséget illeti, ezeket éveken keresztül építettük ki, hoztuk létre, és ezeket a cégeknek követniük kell. Itt nem egy, értek egyet vele százszázalékosan, bizonyos dolgokat meg kellene vizsgálni, mert az ördög a részletekben van, ahogy mondani szokás. És a vállalatok a mai világban, amikor a konkurencia igen éles, kénytelenek saját felelősségük ellenében tenni. Oda kell figyelni arra, hogy a rendelkezések világosak legyenek, és a kötelezettségek is. Éppen ezért csak örülni tudok azoknak a szándékoknak, amelyeket ez a jelentés felsorakoztat. Van egy elképzelésem, Jánik Zsadó jelentésével kapcsolatosan is szeretném ezt elmondani. Talán világosabban el kellene mondanunk azt, hogy rendkívül fontos pillanatban foglalkozunk ezzel a jelentéssel. Az EU 2020-as kereskedelmi stratégiájával foglalkozunk, és ez a jelentés éppen, hogy azt jelzi, hogy milyen lesz ennek a kereskedelmi politikának a jövője. Éppen ezért ez is egy olyan kihívás, amelyel a jelentésnek foglalkoznia kell. Jelentős pillanat ez, és a parlament felelőssége is, hogy a kereskedelmi tárgyalások, megállapodások megkötésekkor mindezt vegyék figyelembe. Itt kereskedelmi kapcsolatokról beszélünk ebben a jelentésben, de azt is meg kell érteni, hogy amit mi a nemzetközi kereskedelemről mondunk, annak a közösségen belüli kereskedelemre is igen nagy kihatása van. A közösségen belüli kereskedelem a multinacionális cégek esetében szintén tartalmaz szociális kötelezettségeket, felelősséget, főként akkor, amikor a vállalatokat áttelepítik, és tudjuk, hogy hogyan alakul a verseny a közösségen belüli országok között is. Köszönöm, Taylor úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Dartmouth kollega beszélt a, arról az esetről, amikor vagyis az ő, véleményem szerint, ő véleménye szerint a vállalatok szociális felelőssége tulajdonképpen nem létezik. Szerintem ez összefügg a civilizációval és a fejlődésével. Visszatérve Dézír úr jelentésére, ezt üdvözlöm, egy kicsit gyorsabban érkezhetett volna, hamarabb érkezhetett volna ennek angol verziója, de én nagyon hálás leszek, hogyha további fejleményekről is értesülök. Ennek a jelentésnek vannak különböző részei, amelyek azt sugalják, hogy a vállalatok társadalmi felelősségét az emberi jogokhoz és különböző ezzel kapcsolatos standardokhoz kell igazítani. Vannak önkéntes magatartási kódexek, és önkéntes jelentések, de sajnos ezek a, mind a mai napig kudarcot vallottak, itt nem volt változás. A társadalmi felelősségvállalásnak kötelezőnek kell lenni, és a vállalatoknak mindenképpen be kell számolniuk, kényszeríteni kell őket a jogszabályokkal arra, hogy beszámoljanak a helyzetről. Még idők kell ahhoz, hogy módosító indítványokkal éljünk, mert meg kell emésztenünk ennek a jelentésnek a részleteit. Következő hozzászóló. Én is örülök ennek a jelentésnek, kedves kollégák, mert hogyha a Lisszaboni szerződést komolyan vesszük, és azokat az értékeket, amelyek az említett szerződés egyes cikke alatt találhatók, akkor elmondhatjuk, hogy ugyanolyan szabályoknak kellene érvényesülniük az EU-n belül, mint az EU-n kívül. Viszont a kereskedelmi politika nem veszi mindig figyelembe az EU erre vonatkozó politikáját. Éppen ezért Arlem Dizir szándékát üdvözlöm beszélt a különböző záradák, záradékokról, amelyek a vállalatok felelősségvállalására vonatkoznak, például a szabadkereskedelmi megállapodások esetében is. Milyen kötelezettségeik vannak a vállalatoknak, hogyan lehetne jobban alkalmazni, jobban bevonni ebbe a civil társadalmat, például az ellenőrzésbe, amikor végül is beszámolóra késztetik a vállalkozásokat. Itt ebben az esetben a harmadik feleket is be kellene vonni ebbe a munkába, a civil szervezeteket, a szakszervezeteket. Például például abban az esetben, amikor be kell, hogy számoljanak arról, hogy milyen felelősséget vállalnak vállalkozásokként a szociális kérdésekért. Ami a lényeget illeti, Egyetértek a jelentéssel, és ez a jelentés képviseli mindazt, amit én is vallok a kérdésről. Viszont kiemelnék két kérdést, adottnak veszi a jelentés az, hogy a kereskedelmi politika az szakpolitika, de nem csak szakpolitika és nem csak kereskedelem. A szociális kérdéseknek is jelentkezniük kell a kereskedelmi politikában, és hogyha az EU ezt nem teszi lehetővé, nem veszi figyelembe, és hogyha nem gondol az egyén sorsára ezzel kapcsolatosan, akkor ez az emberi jogok megsértése. Ez a jelentés foglalkozik azzal, hogy mások jogait figyelembe vegyék más területeken, tehát az eu kívül, ugyanúgy, ahogy a mi jogainkat figyelembe veszik, és ez rendkívül fontos. Az összes tagállam önkéntesen lépett be az EU-ba, nem kényszerítették őket erre, és Önkénte, önkéntesen foglal, fogadták el a különböző jogszabályokat. Ez az EU lényege, és nem tudom, hogy Dartmouth grófot nem választották demokratikusan, de engem demokratikusan választottak, elnök úr. Amikor lezárom a listát, akkor Lezárom, George, de most mégiscsak adok, George, neked 30 másodpercet. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Dézír úrnak a jelentéshez való hozzájárulásához. A következő jelentés Saifi asszony jelentése, ez a két jelentés, ami a szellemét illeti, összekapcsolódik, és a lényege ennek tulajdonképpen benne van Saifi asszony jelentésének címében. Tulajdonképpen Dézír úr jelentése Saifi asszony jelentésébe kellene, hogy illeszkedjen. Talán egy jelentés is elég lett volna, mert így feldaraboljuk ezeket a kérdéseket, bár én tisztelem a FEM bizottságot, a nőbizottságot, de valahogy az az ember érzése, hogy mindezt a nőbizottság dolgozta ki. Az biztos, hogy bizonyos dolgokat rögzíteni kell, de ezek nyilatkozat jellegűek, és mind addig, amíg nincsenek meg a szükséges információk, adatok, addig tulajdonképpen csak hosszasan vitatkozunk ezekről a kérdésekről, más nem történik. Köszönöm. Most a bizottságnak adom meg a szót. Először rosszul mondtam a bizottság képviselőnek a nevét, elnézést. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a jelentés, üdvözlendőnek tartjuk a dezérféle jelentést. Érdemes rajta alaposan elgondolkodni, és nagyon aktuális is különösen jelen pillanatban, mert a jövőbeni beruházások politikájáról gondolkodunk, illetve multinacionális cégek szoktak külföldön beruházásokat megvalósítani, és több főigazgatóság a bizottságon belül is azon dolgozik, hogy a társadalmi felelősségvállalási programokról új közleményeket adjon ki. És az értékláncok, a szállítói láncoknak. Az ebesznek az iránymutatásai alapján szeretnénk új kereteket teremteni. Nehéz ugyanakkor megfelelő egyensúlyt létrehozni. Jelen pillanatban önkéntes alapon működnek, egyes helyeken jobban, máshol kevésbé, és igyekszünk egyensúlyt teremteni a között, hogy egyrészt a jogszabályokat betartsák, ne okozzanak kárt, felelősség teljesen viselkedjenek a vállalatok, másrészt pedig kereskedelmi előnyt kovácsoljanak abból, hogy jó cselekedeteket valósítanak meg. Nehéz az egyensúlyt létrehozni e között, a két oldal között. A gyakorlati összefüggéseket tekintve tulajdonképpen két állam közötti jogi szerződésről van itt szó, és multinacionális cégek vesznek részt még ebben, viszont a multinacionálisok nem feltétlenül nagy olajkitermelő cégek, hanem akár kis cégek is lehetnek nemzetközileg. Úgyhogy mindezt figyelembe véve nagyon sok jó elképzelést találunk a jelentésben, a bizottság dolgozni fog rajtuk. Elnök, Harlem, egy gyors lezárást kérnénk tőled. Corbett. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm a bátorító szavakat és a javaslatokat. A jelentés kiegészítése céljából caspary urat is üdvözlöm. Meg kell nézni, hogy hogyan választjuk el mindazt, amit a nagy vállalkozásoktól kérünk, a másik oldalon pedig a kis vállalkozásokról, melyek szintén ott vannak a nemzetközi porondon Hallottuk, hogy a KKV-knak nincsenek meg ugyanazok az eszközeik, mint a nagyvállalatoknak, arra vonatkozóan, hogy ugyanazoknak a szabályoknak eleget tegyenek. A kötelezettségüknek eleget kell, hogy tegyenek, de talán a jelentésük nem lehet annyira hosszas, és nem lehet annyira kötelező érvényű. Dászmus úr, trade is trade, még a kávézóban beszélgethetünk erről, de amikor ön azt mondja, hogy amit számít, az az, hogy valaki jobban teljesít, jobban termel másút, de nem csak erről van szó, hiszen gyermekmunkával, vagy a fogvatartottak munkájával is lehet termelni, vagy úgy, hogy tönkretesszük a környezetet, de ennek semmi értelme sem számunkra, sem a partnerországok számára. Az alapszerződést a Lisszaboni szerződést tiszteletbe kell tartani, az előbb az egyes cikkről van szó, én meg a hármas cikkről beszéltem, de ez tulajdonképpen a külpolitikának része a kereskedelmi politika, hiszen munkahelyeket akarunk létrehozni, és különböző szabályokat terjeszteni a kereskedelem eszközével is, vagy azon keresztül is, és ez nem lehet a népek demokratikus vágyaival ellentétes. Tudjuk, hogy vannak választások, mindig vannak, akik veszesek, de a közvélemény Európában a legtöbb ország igencsak odafigyel arra, hogy a gazdasági cserék, a kereskedelem, a globalizáció keretében a vállalkozás a társadalom javára szolgáljon, és ezt várják tőlünk az Európai Uniótól. Berden asszony helyén valóan mondta, hogy a kontrollt illetően meg kell vizsgálni, hogy valóban eleget tettek-e a vállalkozások a kötelezettségeiknek. Ezt ellenőrizni kell, és ez központi kérdés a vállalat társadalmi felelőssége keretében is. Ezzel foglalkozik is a jelentés. Schulz úr azt mondta, hogy a 2020-as stratégiával össze kell mindezt kötni, és az általános EU stratégiával hangsúlyt helyezett a kontrollra, a, és a vállalat kötelezettségek meglétére, hatékonyságára. Taylor úr Dartmouth úrnak válaszolt, és elmondta, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén néha nem világos, hogy mi az, ami önkéntes, és mi az, ami kötelező. Az első dimenziója ennek a kérdésnek az, hogy a vállalkozások a törvényeket a jogot tartsák tiszteletbe, és ez nem fakultatív. Hogyha minden a legjobb lenne a világban és mindenki tiszteletbe tartaná a szociális és környezetvédelmi kötelezettségét, akkor nem lenne probléma, de ha nincs szabály, akkor ezt nehéz elérni. Mindig kell, hogy legyenek kötelezettségek, és erre emlékeztetni kell. Ami a civil társadalom részvételét illeti a kontrollban, ez a kontaktpontoktól függ. Nézzük meg, hogy mit mond az OECD erről. A civil társadalomnak is be kell számolni arról, hogy mit tapasztal, a szociális partnereknek is, és Dartmouth úr választ kapott az egyik hozzászólótól, arra vonatkozóan, hogy ő hogyan látja a kereskedelmi politikát. A lényeg az, hogy kapcsolatban áll az én jelentésem Zsadó úr jelentésével. Ő egyébként az újfajta befektetésekről beszél, amelyeket az EU kül kapcsolatai fényében kell vizsgálni. A befektetésekről is szó van, valamint arról is, hogy milyen nemzetközi munka folyt milyen útmutatók készültek az OECD-n belül és az ENSZ-en belül is a vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozóan. Most várjuk a jelentést, amely az ellátó láncról foglalkozik, nem csak a vállalati struktúrán belül kell ezt vizsgálni, hanem egy vállalat összes nemzetközi kapcsolatának fényében. Meglehetősen rövid a határidő a módosítások leadására, de ez gazdagítani fogja a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dezír úr. A módosítók határideje szeptember 30-a. Este 6 óra. Eléggé közeli ez a határidő. Nem október 5-e? Nekem úgy tűnik, hogy október 5-e volt a módosítások határideje. Uh, Az a gond itt a fordítások között eltérés van. Áttehetjük egy héttel későbbre, csak akkor a fordításokhoz majd gondot. Én úgy gondolom, hogy a novemberi plenárisnak a programjába kéne ennek bekerülnie, mert a bizottság itt egyeztetheti. Nem tudom, hogy a fordítás, illetve a kollégák szempontjából ez mennyire probléma, de jobb lenne az időzítés tekintetében. Um, yes, I, I would... Igen, én is csak helyeselni tudom ezt. Tegnap este kaptam meg a jelentést angolul, és két nap arra nem elég, hogy ezt megemészük, elnök, akkor október 5-ét javasolom, legyen ez, mindenki egyetért? Robert, én is úgy gondolom, hogy szeptember 30-a nagyon rövid határidő lenne, mert Haaland ezért nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen, ez egy fontos témakör, tehát október 5-e jobb lenne. Daniel? Daniel, tessék. Igen, úgy gondolom, hogy október 5-e lenne a minimum, ami célszerű. És szeretném megkérdezni, illetve az a kérésem, hogy kapjunk elég időt, hogy ezzel érdemben foglalkozzunk, és az előadó úrnak ugyancsak időre van szüksége. Nagyon gyorsan kell ezzel majd dolgoznunk, hogy a novemberi plenárisra kerüljön, csak néhány nap, néhány hét eh, áll rendelkezésünkre, óriási a nyomás rajtunk. Hogyha a plenárist nézzük, a legutóbbi plenárison, úgy tűnt, hogy ott lett volna még hely egy ilyen témára. Tehát a kérdés az, hogy október 5-e szükséges-e, vagy esetleg hosszabb időt kapunk-e. Az a probléma, hogy a szakbizottsági szavazás az október 25-ére van ütemezve. Tehát október 5-ében maradhatunk, akkor elfogadják ezt? Rendben. Igen, köszönöm szépen. Kedves Robert, elnök úr, először is Hálendezérnek szeretnék köszönetet mondani a felszólalásáért, illetve a jelentésben tükröződő munkájáért. A három jelentés, az övé Zsadó úré, illetve a saját magami összekapcsolódik egymással. Teljesen egyetértek a Dartmouth eh, úrnak adott válaszsal is. Nem mindegy, hogy mi az ára a kereskedelmi eredményeknek. És biztosítani kell a jogoknak az érvényesülését. Kettős megközelítést alkalmaz a jelentés, hogyan elhangzott. Egyrészt a nemzetközi megállapodásokat szeretné integráltabban érvényesíteni, másrészt pedig a szociális és a környezetvédelmi előírásoknak szeretne érvényt szerezni a kölcsönösség elvén, a kereskedelmi partnerek szabályozásával. És ez a vita a szeptember 16-ai tanács ülésének a következtetéseit visszhangozza, ahol megfogalmazódott, hogy a stratégiai partnerekkel való kereskedelemfejlesztés célja a gazdaság fellendítése, a munkahelyteremtés, de hogy elengedhetetlen ennek keretében, hogy a kereskedelmi politika a reciprocitás, a kölcsönösség alapján működjön. És a munkajogi előírásokat be kell tartani. Nem szabad ugyanazokat a normákat rákényszeríteni a szegény országokra, mint amelyek a gazdag országokban érvényesek, de ennek ellenére a tisztességtelen kereskedelmet korlátozni kell. Három síkon beszélhetünk erről. Egyrészt a jogszabályok betartása, multilaterális, bilaterális, illetve az egyoldalú alapon. A többoldalú alapon azt mondhatjuk, hogy konkrét javaslatokat terjesztünk elő a szociális jogoknak a betartásáról. Új világirányítási rendszerre van szükség a, az ilónak az együttműködésével, bevonásával, minden olyan esetben, amikor az alapvető munkajogi előírások sérülnek. Aztán a környezetvédelmi előírásokat tekintve a jelentés a zöld technológiákhoz, illetve termékekhez való hozzáférést irányozza elő, és a a dohai megállapodásnak a 31-es cikkére hivatkozunk, és ennek keretében kell a környezetvédelmi előírásokat betartani és azt mondjuk, hogy egyenlőek a környezetvédelmi és a munkaügyi jogok a kereskedelmi jogosultságokkal. A környezetvédelmi világszervezet, illetve a munkaügyi világszervezet illetékes eldönteni a szabálysértések ügyét, illetve a büntetéseket, és konkrét javaslatokat fogunk előterjeszteni az ügyben, hogy a fenntartható fejlődést hogyan tudjuk biztosítani, és hogyan oldható meg ez a megállapodások keretében. A jelentés tervezet a szabadkereskedelmi egyezmények esetében egyrészt fokozatosságot, másrészt rugalmasságot javasol a szociális és a környezetvédelmi előírások betartásának a függvényében. És a szabadkereskedelmi egyezmények a megfelelő normáknak a betartása mellett tudnak csak működni, és emellett szankciós mechanizmusokat kell kidolgozni a 15-ös pont keretében. Azután a civil társadalom szervezeteivel egyeztetni kell, és a szabadkereskedelmi megállapodások úgy lehetnek hatékonyak, hogyha a az egyezmény legfontosabb elvei érvényesülnek az Európai Unió Kanadával szabadkereskedelmi egyezményt tárgyal, és az észak-amerikai rendelkezéseket kellene itt is alkalmazni, és az ILO szabályának a megszegését szankcionálni kell. Ami pedig az egyoldalú betartást illeti, a, a stratégiai partnerség plusz eh, keretében az a célunk, hogy a kevésbé fejlett országok nagyobb haszonra tehessenek szert az együttműködés keretében, és átláthatóságot kell biztosítani az előnyöknek a megadása, a visszavonása során. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. A jelentésben megfogalmaz, megfogalmazódott több jó szándékú elképzelés. És a cél az, hogy a kereskedelem egyensúlyban maradhasson az Európai Unió 2020-as eh, stratégiájának a célkitűzésével, és az európai értékekkel, amelyeket az intézkedésekben igyekszünk képviselni. Nos, ennyit szerettem volna előre bocsátani, kollégák, és remélem, hogy a három jelentés, Dezir úr, Zsadó úr, illetve a saját jelentésem így kerülhet összhangba, majd az európai polgárok javára. Köszönöm. Robert, merci. Moi, je tiens d'abord à remercier Tokia pour son. Köszönöm szépen, Robert. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés tervezetért, de nem mindig tükrözi ez a mi elképzelésünket, viszont itt Árlem jelentésével és Janik jelentésével mindenképpen összeillik ez a jelentés. Nagyon sok kollega agájának adott hangot, a kereskedelem mindenki érdekeit kell, hogy szolgálja, figyelembe véve az emberi jogokat, a társadalmi haladást és a környezetvédelmi problémákat. Nem túl sok megjegyzésem van, hanem néhány általános jellegű észrevételt szeretnék tenni. Nem minden felel meg az elvárásainknak, a 2020-as stratégiával, a kereskedelmi cserékkel kapcsolatos stratégiával való val kapcsolatos stratégia nem felel meg teljes mértékben elvárásainak, elvárásainknak, és egyébként üdvözlöm azt, amit a biztos mondott, látogatásakor és egy meghallgatáskor, vagyis azt, hogy önmagában véve a kereskedelem az nem öncélú dolog. Már volt alkalmunk erről beszélni, és lesz alkalmunk, de szeretném kiemelni a környezetvédelmi, szociális normák kérdését. Szerintem ezek jogilag kötelező érvényűek kell, hogy legyenek mert évek óta csak szép dolgokat hirdetnek meg, viszont ezeknek nincs súlya. Szerintem, hogyha ez jogilag kötelező érvényű lesz, akkor mindenképpen ez lesz a problémának a lényege. Nem szabad a protekcionizmus fényében feltűnni, partnerséget és vitalékört kell teremtenünk a lépések legyenek pozitívak, de én még hozzátenném ahhoz, hogy ezek mindenképpen hatékonyak kell, hogy legyenek azért, hogy elérjük a célt. Ami a változtatást illeti, én hozzáfűznék egy pontot, mégpedig a viszonosság elvét. A viszonosság elvének alkalmazása igen fontos a harmadik országokkal, és szerintem erre oda kell figyelni, mert hogyha itt nincs szimetria, akkor ezzel károsodik a jelentés. Ennyit szerettem volna Tokia tervezetéről mondani, de mindenképpen üdvözlöm a munkáját. Három felszólaló van a listámon. Taylor, Janó és Beide. Ezzel lezárom a listát. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen. hogy a zöldek e, ALE csoport hányik jelentős tevője. E, szeretnék gratulálni ehhez a kiváló munkához. A jelentés jobb időpontban már nem is jöhetett volna, most tervezők az EU-nak a kereskedelem politikáját. És nagyon fontos a vállalati, szociális felelősségvállalás, meg az emberi jogok kérdése, Egyébként örülök, hogy a jelentésben található a fenntartható fejlődés, és ezt úgy szeretnék elérni, hogy kötelező hatályú legyen. A további liberalizáció és a piaci hozzáférés legyen például, vagy lehessen hozzá kötve az emberi jogokkal kapcsolatos fejleményekhez. A világ környezetvédelmi szervezetével kapcsolatban is pozitív a véleményem, és a, az illó referencia is nagyon üdvözlendő. Úgy gondoljuk, hogy néhány eh, ponton a jelentés tervezet változtatható. Eh, az emberi jogok klauzulája, például a kolumbiai szabadkereskedelmi egyezmény vonatkozásában megfelelő-e. Szerintem ezt át kellene alakítani egy jogilag kötelező hatályú eszközzé, és ezt a következendő szabadkereskedelmi egyezményeknél is így kellene figyelembe venni. A WTO kereskedelmi és környezetvédelmi e, e, szervezeti egységével is szorosabbra kellene fonni a kapcsolatokat. Janik e, Zsadóval a kilences bekezdést módosítani szeretnénk a környezetvédelmi, illetve a környezetváltozás hatásait enyhítendő intézkedésekről van itt szó. Hát eh, a multilaterális szinten kívül úgy gondoljuk, hogy a bilaterális szinten is beszélni kell az emberi jogokkal kapcsolatos kritériumokról. A, például a, a fogadó ország eh, szabályozási környezetét is figyelembe kell venni, különös tekintettel a transnacionális, multinacionális cégekre amikor beruházásokról, beruházásokról beszélünk, illetve közbeszerzési eljárásokról van szó, feltétlenül figyelembe kell venni, hogy ezek mely pontokon nem kompatibilisek a vonatkozó ö, ö, emberi jogi ö, normákkal. A az áldozatok védelmével, illetve a velük kapcsolatos jogorvoslattal kapcsolatos intézkedéseket is fontosnak tartjuk, és köszönjük a raportőrnek a munkát. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Először is elmondom, igen, örvendetes, hogy vita van a társadalmakban a globalizáció kockázatairól, veszélyeiről az állampolgártársainknak jobban meg kell érteniük, mi az európai szociális politika, mi a szociális, környezetvédelmi, monetáris vagy fiskális dömping. És ez jelen kell, hogy legyen a mi szakbizottságunk munkájában is. Ez igen jó hír, ami pedig a zöld frakciót illeti, úgy gondoljuk, hogy Tokia Saifi jelentése kitűnő, és ahogy Kader Ári mondta, tisztázni kell a viszonosság elvének koncepcióját. Ez, ha jól emlékszem, a C preambulum bekezdésben szerepel a jogok viszonossága, vagy a kereskedelmi előnyök viszonossága legyen ez meg, ez a gazdasági partnerségről folytatott vitában nagy helyet kapott, és milyen szintű viszonosságot szeretnénk. Saifi asszony már emlékeztetett arról, hogy a 9-es bekezdésről van egy módosításunk. Szeretnénk, hogyha világosan megemlítenénk, hogy a tárgyalások az ENSZ keretébe kell, hogy folytatódjanak, és nem pedig azon keretek között, amelyet a szöveg eh, jelez, vagyis a G20-ak keretén belül a klímáról. Köszönöm. Köszönöm. Katrin? A mikrofon nincs bekapcsolva. Elnézést. A mostani vita, amely követi az előzőt, azt hiszem, hogy nagyon időszerű, de kicsit zavaros, mert bizonyos események, bizonyos témák mindkét jelentésben megtalálható. Azonban szerintem ez az, amelyik a kulcs témát tartalmazza, nevezetesen e, az éghajlatváltozásra kapcsolatos követelményekről beszél a kereskedelmi, kereskedelem politika e, kapcsán. Itt túlélésről van szó, az európai Unió kereskedelmi politikájának túléléséről, de az egész bolygó életének a túléléséről is. Ugye az emberi jogok és a környezetvédelem, nos hát ezek nagyon szorosan kapcsolódó témák. Ha emberi jogokról beszélünk, akkor ugye a környezetvédelem kapcsolatos jogokról is beszélünk kell. Ezek nagyon szorosan kapcsolódnak. Üdvözlöm ezeket, és még egy fontos dolog jut eszembe, a végrehajtás, a monitorozás, a tárgyalásokat, előkészítő megbeszélések különösen most, amikor környezetvédelmi sztenderdekről beszélünk, nagyon nehéz egy harmadik országnak azt mondani, hogy nem akarjuk letarolni az erdőiteket, de lehet, hogy ez az egyetlen dolog, amivel képesek kereskedni. Tehát itt bizonyos szigorú előírásokat be kell tartani, végre kell hajtani. A harmadik országokkal nem nyíltan folynak a tárgyalások, és hosszú távon azt is meg kell vizsgálnunk, hogy javakért mivel fizetünk. Köszönöm, Joe. Arra kérem, legyen rövid, mert késve érkezett. Elnök úr, köszönöm. Most szálltam le a repülőről, ezért késtem, megértését kérem. Nem igazán örülök ennek a jelentésnek, nem megfelelő számomra nem igazából a megfelelő célokat tűzi ki maga elé az emberi jogok vonatkozásában, illetve a környezetvédelmi sztenderekkel kapcsolatban. Vannak követelések, vannak témák, amelyek sokkal közelebb vannak a dolgok gyökeréhez. A kereskedelmi eh, érdekeket alapvetőbben ki kéne emelni a szövegben, nem csupán a szociális és gazdasági sztenderekről kéne beszélni. Igazából ö, eh, olyan homályosan fogalmaz az anyag a tekintetben, hogy most mit is kell tenni? Munka jogokat kell adni az embereknek? Vagy ö, eh, inkább alapvető változtatásokra van szükség? Az EU kereskedelem és az emberi jogok, valamint a környezetvédelmi aggályok legfontosabb elemeit gyakorlatilag tartalmazza a legutolsó szabadkereskedelmi egyezménye, amelyet Kolumbiával kötöttek meg. Ez a realitás. Ez az, amit az EU hajlandó lefektetni egy megállapodásban ezzel az országgal, ahol az emberi jogokat jelentős mértékben eh, megsértették. Azt mondom, elnök úr, eh, hogy eh, azok, akik ratifikálták vagy végrehajtották az ILO emberi jogokkal kapcsolatos egyezményét, különösen e, a szabadkereskedelmi egyezményekben található emberi jogi e, e, rendelkezések vonatkozásában úgy érzem, hogy ezt kötelezően be kellene tartani. Végezető pedig elnök, elnök úr nemrég jöttem haza egy delegációval Kazaksztánból, ahol még nincs szabadkereskedelmi egyezmény, de számos európai cégeknek pazar szerződéseik vannak, különösen az energiaszektorban. Az emberi jogok lábbal tiprását tapasztaltok, hatalmas brutalitást tapasztaltunk a kazak börtönökben például. Mindez azonban sajnálatos módon nem akadályozta meg az Európai Uniót abban, hogy hatalmas üzleti szerződéseket kössenek Kazaksztánnal. Tehát úgy érzem, hogy az elmélet és a gyakorlat nagyon eltér egymástól, erre rá kell világítanunk. Köszönöm. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Euh, köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy lehetővé tette számunkra az, hogy néhány rövid megjegyzést tegyünk Szájfi asszony jelentéséről, valamint még elhangzott egy kérdés a bizottság felé a büntetésekről. Ami ezt a jelentést illeti, ez átfogó, de tömör, vannak olyan elemek benne, amelyek megerősítik a már beindított akciókat, lépéseket. Viszont vannak olyan elemek, amelyeket erősíteni kell, és a már meglévő eszközök erősítésére is szükség van. Szó van itt a jövőbeli fellépésről, akciókról, kezdeményezésről, bizonyos utakat mutat a jelentés, olyanokról is szó van, amelyekről a közösség még nem szólt. A bizottság üdvizli ezeket az új utakat, lehetőségeket, de figyelembe kell venni egy sor fontos technikai és gyakorlati megfontolással, például a büntetésekről van itt szó. Szájfi asszony kérte, a bizottságtól, hogy az észak-amerikai gyakorlatról nyilatkozon. Három modell van, sőt négy jelen pillanatban, de én most csak háromra szeretnék utalni. A környezetvédelmi, szociális modellek bevétele a szabadkereskedelmi egyezményekbe, azután van egy olyan modell, ami jogi jellegű kötelezettségeket is tartalmaz, monitorozás, kontrollt a civil társadalom részvételével. Egyébként az Európai Bizottság ezt próbálja ösztönözni. Azután van egy USA beli modell, a jogi kötelezettségeket a, az kíséri, hogy a kereskedelmi engedményeket, kedvezményeket esetleg visszavonják. A másik pedig a komp komparatív előnyök szerzése a munkavállalók kárára, ilyen esetben is szankciókat ér elő ez a fajta út. Azután van egy kanadai megoldás, a pénzbeli szankciók kirúvása a jogok megsértése esetén, ezt a harmadik ország bíráskodásától, jogi rendszerétől követelnék ennek bevezetését. Úgyhogy a szankciók lehetségesek, de vannak technikai és gyakorlati megfontolások, amelyek szintén fontosak. A kanadaiak és a USA végül is soha nem alkalmazták a pénzbüntetést ezen területen, mert a jogi lehetőségek nincsenek még meg, nincsenek meg az eszközök arra, hogy rávegyék a harmadik országot arra, hogy büntetést fizessen, vagy büntetést rójon ki a nemzeti jogalkotás keretében. Nem akarok erről hosszasabban szólni, de a bizottság úgy gondolja, hogy etéren érdemes lenne vitát nyitni, de olyan vitát véleményünk szerint amely figyelembe veszi az összes technikai, politikai szempontot, a gyakorlati kérdéseket, azért, hogy végül is kiderüljön, melyik modell felé haladunk. A, az emberi jogokról, az erre vonatkozó záradékról szólnék még néhány szót. Az összes kereskedelmi megállapodás keretében ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, nagyon sok pontot tartalmaznak ezek. Például az USA-val egy energia takarékossági egyezményt vagy klauzulát is be akarunk vonni a kereskedelmi megállapodásba, ami az emberi jogat illeti. Vannak olyan helyzetek, amikor a keret megállapodásban szerepelnek az emberi jogi kérdések, ha az EU megegyezéseket köt más országokkal, azt szeretném javasolni, hogy következetesnek kell lenni ez, ezen a területen, de sajnos nem mindig ez a legjobb megoldás. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen. Visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Tokia Saifinek. Csak gyorsan szólok, elnök úr, mert látom, hogy már késésben vagyunk. Janik eh, Zsadónak szeretnék válaszolni. Az ENSZ keretében, és nem a G20 keretében lesznek a klímával kapcsolatos tárgyalások. Télorulnak. annyit mondanék, aki egyébként azt szeretné, hogyha az emberi jogi kérdések külön szerepelnének. A bizottság szeretett volna egyensúlyt fenntartani a jelentésben. Már nagyon sok dolog szerepelt ebben az emberi jogokról, és nem akartam még ezt tovább tagolni. Egyébként felhívnám a figyelmet a 13-as és a 4-es pontokra. Szeretném tudni, hogy a kollega mit ért kötelező érvényű jogalkotáson szankció mechanizmus bevezetését, amit az USA megtett? Az Európai Bizottságtól kértem már erre választ, de szeretném tudni, hogy mi az a kötelező érvényű jogalkotás. A 13-as és a 15-ös pont egyébként ezzel kapcsolatos. Én szankciókról beszéltem, de egyébként majd módosításokkal fogok élni, és ott pontosítom a kérdést. Elnök úr, még szeretném elmondani, hogy október 5 a módosítások leadásának határideje. Egyébként a frakció október 13-án a kereskedelemről és az emberi jogokról szemináriumot tart, és erre önöket meghívjuk. Szájfi asszony folytatja. Be is fejeztem, köszönöm a kollégáknak a hozzászólást. Szajfő asszony, köszönöm szépen. Módosítók határideje október 5, 18 óra. A két ö, saját kezdeményezésű vélemény vonatkozásában egyaránt ez a határidő. Janik Zsadó. Hetes pont. Zsadó úr, köszönöm szépen Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének megjegyzéseit. Úgy látom, hogy erőteljesen politikai jellegű válaszokat kaptunk a kérdésekre. Ez nagyon jó, mert a bizottság segít minket a vita kialakításában, és ezt üdvözlöm. Igaz, hogy nem figyel rám, már befejezte a hozzászólását, úgyhogy már nem érdekli annyira a folytatás, mindegy. Ami pedig a nemzetközi kereskedelem politikát illeti az éghajlatváltozás követelményeinek figyelembevételével. A múlt hét óta foglalkozunk ezzel, és néhány pontot megemlítenék a jelentésből. A bizottsághoz intézünk néhány kérést. Jó lenne, hogyha erről vitát folytathatnánk. Köszönjük a DEVE és az Envi Bizottság hozzájárulását is a jelentéshez. Szájfi asszony jelentésében is szerepelnek bizonyos kérdések, amelyekkel a mi jelentésük is foglalkozik, például a Kereskedelmi Világszervezet lépéseiről, ez is benne van egy kicsit specifikusabban az én jelentésebe, vagyis a kereskedelem és a klímavédelem kapcsolatát erősíteni kell, és szükséges. Szeretnénk, hogyha a környezetvédelmi javak és szolgáltatások cseréje, adásvétele intenzívebbé válna, itt a technológiáról is szó van, valamint az ezzel kapcsolatos árukról vagy termékekről, de szólni kell arról is, hogy hogyan tudjuk megítélni, mi a környezetvédelmi termék vagy szolgáltatás. Ezt mind a klímaváltozás fényében kell tekinteni. Ami pedig a technológiákat illeti, jelen pillanatban nincsenek korlát javaslatok azt illetően, hogy milyen technológiákat lehet itt alkalmazni, de az biztos, hogy a klímaváltozás elleni harcot folytatni kívánjuk erősíteni, és hogyha ez valóban bekövetkezik, akkor erőteljesebb lesz a kereskedelem téren, és segíthetjük azokat az országokat, amelyek nem rendelkeznek anyagi lehetőségekkel arra vonatkozóan, hogy a modern technológiát megvásárolják. Úgyhogy itt a szabadalmak olcsóbbá tételével is segíteni tudjuk. Ami pedig a fosszilis energia forrásokat illeti. Volt már erről vita, 500-600 milliárd dollárt fordítanak szubvencióra a foszilis energiaforrások felhasználását illetően. Az EU viszont itt vezető szerepet játszik az ezzel kapcsolatos lépésekben, és itt az Európai Befektetési vagy beruházási bankot is figyelembe kell venni. A másik pedig a szén, a szén szivárgás kérdése. Sok vita van erről, az Európai Bizottság sokat beszél arról, hogy 20 ról 30 ra kell áttérni, itt a védelmet illetően védeni kell azokat az európai ágazatokat, amelyeket a konkurencia fenyeget abban az esetben, hogyha Európa nagyra törög lesz. Ami a bizottság anyagát illeti, most már nem fantazmagória, ez az egész kiléptünk ebből a körből, tudjuk, hogy az európai gazdaságnak mely részét fenyegeti ez mindez, de a, azt a logikát el kell kerülni, amely azt gondolja, hogy az összes ágazat számára eltérő alkalmazást kell lehetővé tenni a kibocsátás kereskedelem terén. A bizottságnak részt kell vennie abban a munkában, amely a különböző termékek rangsorolását illeti a környezetvédelem szempontjából az dömpingellenes szabályokat erősíteni kell, ez a WTO-n belül is folyik, bár nehezek ezek a WTO beli tárgyalások, de ez nem akadályozza meg Európát abban, hogy előre lépjen, főként az euró üzemanyagok terén és mindezt bele lehet venni a kétoldalú megállapodásokba, mégpedig a fenntarthatósági kritériumokat is. Remélem, hogy jól tudom, az USA a Kongóval való kereskedelmi kapcsolataiba egy azonosítási listát vesz figyelembe, mégpedig a nemes fémekről van szó, ha az USA ezt meg tudja tenni, akkor szerintem mi is tudunk így lépni, vagyis az eljárásokról és a termelési módszerekről záradékokat tudunk belefoglalni az egyezményekbe. A klíma változás elleni harcot figyelemmel kell tartani. Gondoljunk a, az erdő kivágására, a mezőgazdaságokra, azokra a modellekre, amelyeket támogatunk, explicit vagy implicit módon a déli országokban. De látom, hogy kevés az idő, elnök úr. Tudom, Robert, hogy ön érdeklődik a kérdés iránt, viszont mivel az ülés elnöke, ezért be kell tartania az időhatárokat az Ontario Green Energy Act, ez megújuló erőforrásokról beszél, de oda kell figyelni ezekre a törvényekre, rendelkezésére. A kereskedelem megáll, kereskedelmi megállapodásokban mindig bele kell venni a klímával kapcsolatos kérdéseket. Tudjuk, hogy a szén kibocsátás rekord nagyon negatív, valamint az újító finanszírozást is alkalmazni kell, hiszen a klímaváltozás kérdéseit is érinti mindez. Köszönöm, Robert, hogy ennyi időt kaptam. Liprid úr, Kasperi, illetve Gladfelder úr, illetve Joe Higgins fognak felszólalni négyen összesen. Most lezárom a listát. Nagyon kevés az időnk marad, nagyon kevés időnk marad, kérem röviden fogalmazzanak. Thank you very much, Robert, and I'm not speaking out of my own. Köszönöm szépen, Robert. George Kutaszt helyettesítem, nem a magam kódfejéből mondom. És természetesen maradéktalanul egyetértek azzal, amit ő kért, hogy tolmácsoljak. A mondandóm a következő. Én úgy értem, hogy nem sokat segített ez a folyamat, mert az Európai Uniónak lehetősége volt egy hangon megszólalni. 2009-ben Kopenhágában volt ez a lehetőség. És a vezető szerep eljátszása helyett ez nem következett be, és ez nem sokat segített. Az Európai Uniónak megvan a lehetősége, az ereje, hogy nagyobb szerepet játszon az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, összekapcsolva az Európai Unió szakpolitikájával. És a kereskedelem politika, valamint az éghajlatváltozás elleni politika, a széndiokszid kibocsátás, a közlekedés, mint kibocsátási forrás jelentős szerepet játszik ebben. A kereskedelem elősegíti a gazdaság növekedését, viszont fokozza az éghajlatváltozást. Ezért is felelősséget kell vállalnunk, például az erdőírtás leállításáért, és hogy a, az ipari és a fejlődő országok között kialakuljon egy egyensúly. A WTO szintén, szintjén kell megalkotni megfelelő szabályokat, a harmadik országokkal is be kell tartani ezeket a szabályokat. Fokozni kell a tudatosságot nem csak Európában, hanem világméretekben, az éghajlatváltozás tekintetében, sőt a WTO keretében, és a GSP plusznak a környezet mellett az éghajlatra is ki kell terjednie. Végül pedig a nemzetközi éghajlatváltozás elleni harcban is élen kell járnunk. Kutaszúrral együtt mi hevesen támogatjuk a következő időkben a környezetvédelmi világ szervezetnek a végre, illetve létrehozását. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének a munkát. Köszönöm. Tisztelt kollégák, úgy gondolom, hogy megfelelő irányba mutat ez a jelentés. Hogyha visszaemlékszem az eredeti kereskedelemmel és éghajlatváltozással foglalkozó jelentésre, akkor ott a negatívumokkal foglalkoztunk. Mindig ez hát elsősorban a figyelmünk középpontjában. Most viszont másról van szó. Megtekintve ezt a jelentést, kiegyensúlyozottabb dokumentumról beszélhetünk, mert nem csak a negatív vonatkozásokkal foglalkozik a kereskedelem és a környezet vonatkozásában, Inkább arról van benne szó, hogy hogyan lehet a széndiokszid kibocsátást új termékek bevezetésével csökkenteni, és ez jó. Van egy olyan téma, amiről viszont szót kell, hogy ejtsünk. És úgy gondolom, hogy ez arról szól, hogy a kibocsátások hogyan csökkenthetők. A szakbizottságban már foglalkoztunk ezzel, az Európai Bizottság is kritikus kérdésekben hozzászólt. Valamiféle megoldást kell találnunk egyes kereskedelmi partnereink továbbra is éghajlatváltozási dömpinget folytat, és a jelentésben erre valahogyan lehetőséget kell keríteni, hogy erről is szólhassunk. Meg kell nézni, hogy hol találunk esetleg más meglévő dokumentumban olyan szöveget, amit átemelhetünk a zsadó jelentésbe. Köszönöm a jelentést, nagyon jó elképzelések vannak benne, és érdeklődéssel várom mind a háromnak a vitáját, és reméljük, hogy jók lesznek a módosítások. Tanulmány jelenik meg arról, hogy a jövőben a az egyik legfontosabb komparatív előny a nemzetközi kereskedelemben már nem annyira az olcsó munkaerő lesz, hanem sokkal inkább az olcsó CO2 kibocsátás. Miközben Európában a mi cégeinknek hihetetlen sokba kerül az energiafelhasználás, adókat kell fizetniük, jelentős mértékű adókat, kibocsátás, kereskedelem, mi szabályokat alkalmazunk velük szemben. Aközben azt lehet látni, hogy a világ más részén, különösképpen a távol-keleten államilag támogatják az energiafelhasználást, különösképpen, hogyha exportorientált ágazatokban használják fel az energiát. Csökkentik a villamosenergia árát, támogatják a felhasznált üzemanyagokat, hogyha ezzel exporttermékeket szállítanak. És ami számomra különösen nagy aggodalmat okoz, hogy múlt héten hallottam, hogy az Európai Bizottság az új kereskedelmi politikájában azt tervezi, hogy liberalizálni kívánják a fémgyártás termékeinek az importját a fémgyártás kifejezetten egy nagyon energiaintenzív tevékenység. Ennek nyilvánvalóan csak az lehet a következménye, hogy az európai fémgyártók delokalizálni fogják a termelésüket távol-keletre, ahol egyébként sokkal nagyobb CO2 kibocsátással fogják majd ugyanazokat a, a fémtermékeket előállítani. Ez nem segít hozzá minket a globális klímavédelemhez. A kereskedelemnek ezek a formái Eh, ezek kifejezetten növelik a globális CO2 kibocsátást. Szóval érdekes módon pont azok az államok akadályozzák meg a klímavédelmi egyezmény megszületését Kopenhágában, akik egyébként eh, a CO2 kibocsátásban eh, olcsó CO2 kibocsátással nemzetközi kereskedelmi előnyre tesznek szert olyan új kereskedelmi rendszerre van szükség amely a kereskedelmi partnereinket arra ösztönzi hogy csökkentsék a co two kibocsátásukat ne pedig növeljék. köszönöm szépen. Thank you, Béla. Uh, Joe. Köszönöm, Béla. Joe. Röviden, elnök úr. Helmut Schulz kolléga nyomon követte ezt a kérdést, és azt szeretnénk elmondani, hogy nagyrészt egyetért Zsadó képviselő úr jelentésével. És az Európa 2020-as stratégia legfontosabb kérdéseit is úgy gondolja, hogy be kéne építeni a jelentésbe, illetve jó magam nevében annyit szeretnék mondani, hogy a koherencia kifejezést nagyon sokszor elhangzott itt ebben a szakbizottságban, és a többiben is, a koherencia, a következetesség, a szakpolitikákban az emberi jogok, a demokratikus jogok tiszteletben tartása, és a koherencia a kereskedelmi ö, szempontok, illetve a környezetvédelmi szempontoknak az összehangolása szempontjából is igaz. Viszont a kereskedelmi működés az EU és más külső államok között teljes mértékben inkoherens. Például a szennyező teher eh, szállító repülőgépek gyümölcsöt és zöldséget szállítanak különböző országok között, és ezek a levegőben még találkoznak, és elkerülik egymást félúton, mert visszafelé is utazik az élelmiszer, és a központokban találkozunk is ennek a konkrét bizonyítékaival. A magánprofit hatalmas mennyiségben kerül transnacionális vállalatok kezébe, miközben kaotikusan, tervezetlenül zajlanak a folyamatok, és sajnos ennek az árát bizony a környezet fogja megfizetni, amíg ez nem változik. Köszönöm, Joe, a bizottságnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen. A bizottság ezt a vitát illetve a dokumentumot nagy érdeklődéssel fogadtam. Hasznosnak, konstruktívnak gondoljuk, számos gondolat ösztönző és gondolt ajánlás fogalmazódik meg benne. Számos kérdésben a bizottság osztja az itt megfogalmazott véleményeket, és van néhány olyan konkrét terület, ahol a bizottság jelenlegi gondolkodás módja egy kicsit eltér a megfogalmazottaktól három-négy olyan dolgot emelnék ki, amit röviden kommentálnék először is a szén kibocsátás a szén szivárgás, eh, az alapvetően egy természeti jelenség, a széndiokszid szivárgás és a vonatkozó rendelkezések 2009-ből úgy gondoljuk, hogy ezek elégségesek, és nem kell módosítani, de később még újraértékeljük a helyzetet. Aztán a PPM, a termelési és eljárási módszerek, a termékeknek a differenciálása. Ez talán a leginkább megosztó és vitatott kérdés a WTO részéről. Vannak közvetlenül ez ellen felszólalók a WTO-n belül is. Tehát, hogy konszenzus szülessen a szabályoknak az értelmezésében, az eléggé esélytelen. A jelentése mellett a fenntarthatósági kritériumoknak a két oldalon megállapodásokba építését veti fel, és itt szakmai nehézségekre, technikai problémákra szeretnénk felhívni a figyelmet a végrehajtás tekintetben. Aztán a bio üzemanyagoknak a felhasználása jól illusztrálja, hogy milyen kihívásokkal állunk itt szemben. Egy rövid észrevételt szeretnék arról a javaslatról is tenni, hogy az egyes országoknak a helyi éghajlat változással szembeni szakpolitikáját ne akadályozzuk, teljesen tiszteletben tartjuk ezeket a törekvéseket, viszont ezt nem szabad protekcionizmusra felhasználni. Tehát nagyon veszélyes lenne erre hangolni szakpolitikákat és végrehajtani őket. Végül pedig a finanszírozás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem tekintetében. A bizottság az átláthatóságot támogatja, és részletes jelentést fog előterjeszteni Cancunban. Az EU tagállamokból összegyűjti majd a vonatkozó információkat. Köszönöm. Sorry, would you like to sum up very briefly? Elnézést mondja az elnök úr, egy rövid összefoglalás erejéig megadom a szót. Természetesen. Köszönöm szépen. Nagyon nagyra értékelem a kollégák által elmondottakat, illetve a bizottság visszajelzését. Nagyon pozitívnak találom, hogy a jelen kontextusban két opció merül fel. Az egyik, hogy vagy a jelenlegi szinten megtartjuk az Európai Unió ambícióit a klímaváltozás tekintetében, vagy pedig engedünk ezekből a nemzetközi helyzet függvényében, és amikor szükségesé válik, megfelelő eszközökkel igyekszünk a veszélyeztetett iparágak segítségére mm, sietni, illetve elősegíteni, hogy korszerűsítsenek. A második opció pedig, ahogyan megfogalmazódik a jelentésben, és a bizottság kezdeményezése is erre mutat. A éghajlatváltozás elleni küzdelem az Európai Unió számára nagyon komoly lehetőség. Az Európai Unió így pozícionálhatja magát optimálisan a nemzetközi szintéren meghallgatva a bizottság válaszát, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a bizottsági jelentést ebbe az irányba kellene tovább fejleszteni, mert azt mondanám, hogy komoly kritikát is megfogalmaz a TS, a kereskedelmi rendszer irányelve és az ingyenes kvótáknak a témakörében. Korlátozni kellene a mentességeknek a körét, illetve csökkenteni kellene az ingyenes kvótákat, mert ez elősegíteni az éghajlatváltozás elleni küzdelmet is. Eh, ahogyan Danieltől, illetve Szájfi asszony jelentéséből is kiolvasható, a széndiokszid kibocsátás elleni eh, küzdelem európai szinten ambiciózus, és a partnerországokkal való eh, megállapodások e tekintetben végig gondolandók. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Jánek. A módosítások határideje, találják ki micsoda, október 5-e, pont az előző jelentéssel megegyezik, és én is a teljes támogatásomról biztosíthatlak benneteket. Folytatnánk akkor a következővel, Fekete-tengeri EU stratégia, és Kezek úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Robert. Sürget az idő, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Megvolt az első eszmecsere, a bizottsági kollégával, illetve az AFET beli kollégával a stratégia témakörében, és már megfogalmaztuk. Én magam elmondtam a személyes véleményemet a stratégiával kapcsolatban. Szeretném nagyon röviden a legfontosabb pontokat elsorolni a bizottsági javaslat szellemében. Először is első helyen azt kell elismerni, hogy a gazdasági, illetve a pénzügyi válság érintett országai nagyon rossz helyzetben vannak, és sebezhetővé váltak. Tehát káros a növekedésre. Hogyha az átlagos 6%-ot fenntartjuk, és erősebb partnerségre lenne szükség. Nem utolsó sorban a Fekete-tengeri gazdasági együttműködés keretében. Csökkenteni kell a káros hatásokat. Úgy, hogy a pénzügyi, illetve a bankszabályozást szigorítjuk, és átláthatóbbá tesszük az államháztartásokat. Aztán a Fekete-tengeri szinergia projekt, ami 2006-ban indult el, új lendületet adhat a regionális együttműködésnek. Úgy gondolom, hogy erre is oda kell figyelni abban az értelemben, hogy a regionális kezdeményezéseket ne kettőzzük meg, például a Fekete-tengeri szinergia, illetve a keleti partnerség, mint hogyha ugyanazt a területet céloznák. El kell dönteni, hogy a kezdeményezések milyen prioritásokat kövessenek, hogy maximális előnyel vehessük őket igénybe. Harmadsorban meg szeretném említeni, hogy a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezet, amely csak nem 20 éve létezik, pozitív mérleget tud felmutatni az eredményeket tekintve, és 2012-ben lesz a 20 évfordulója a létrehozásának. Ennek kapcsán reformokat kellene javasolnunk, szerkezetváltást kellene előterjesztenünk a kereskedelmi és fejlesztési bank témakörében. Negyed sorban a Fekete-tengeri szinergiát is pozitívnak gondolom. Azt célozza a szakpolitikák területén, hogy a megújuló energiák és a közlekedés modernizálása töretlenül haladhasson előre. Ezt kellene továbbvinnünk, a megújuló energia felhasználását növelni, és a stratégiai infrastruktúrák fejlesztése például az úthálózatnak a Fekete-tengeri térségbeli fejlesztése, valamint a tengeri hajózási útvonalaknak a, a járhatóvá tétele, merül itt fel, persze úgy, hogy a tengeri biztonságot ne veszélyeztessük. Végül pedig mm, ötöt sorban nagyon örülök, hogy a WTO tagsága egyre bővül ebben a régióban, és ennek pozitív hatása lesz majd arra, hogy a WTO kereskedelmi szabályait be tudjuk tartatni, és az Európai Unió szerepét is meg tudjuk szilárdítani a e tekintetben. Ezért én minden régióbeli államot arra hívnék fel, hogy a kereskedelem útjában álló akadályok mindegyikét bontsák le, és mutassanak szigorú költségvetési fegyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kazak úr. Hárman jelentkeztek hozzászólásra, le is zártam. Ezúttal nincsen további hosszabbítás. Joe. Köszönöm szépen, elnök úr azzal szeretném kezdeni, hogy úgy gondoljuk, hogy jó az a vélemény, amit éppen az imént hallhattunk. Teljesen egyetértek a kollégával, hogy a két hete történt meghallgatás is nagyon jól sikerült. Alapvetően úgy gondolom, hogy kiváló érveket sorakoztatott fel abban az irányban, hogy a szinergia felől most már a stratégia irányába kellene elmozdulni a Fekete-tenger térségében. Az Európai Unió különösen az utóbbi idők realitásait tekintetbe véve nem egyszerűen csak érdekelt vagy érintett a Fekete-tenger környékén, hanem konkrétan jelen is van 2007 óta. Ami pedig az erőfeszítések megkettőzése, át, átfedése tekintetében merül fel, ez valóban előfordulhat. Én pozitívan fogalmaznék, komplementaritást kéne hangsúlyozni, a kiegészítő jelleget. A Fekete-tengeri stratégia egészítse ki a keleti partnerséget, a mediterrán uniót, illetve az Európai Uniónak a szomszédsági politikáját. A második elképzelés pedig az anyagi támogatási lehetőségekről szeretnék szólni a régióban. A jövőbeni Fekete-tengeri stratégia a pénzügyi támogatást, illetve intervenciót is magában kell, hogy foglalja a strukturális alapok terhére, illetve az előcsatlakozási alapokból. A cél az, hogy világos és határozott pénzügyi perspektívát kínáljunk a jövőre nézve. Végül pedig egy javaslattal is szeretnék szolgálni az energia ügyében, mert ez a régióban egy rendkívül fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy a teljes régiót az integráció felé kellene, az Európai Uniónak a belső energiapiaca, vagy akár hogyan is alakul, e felé kellene hozni és integráltan megközelíteni. A régió fontos projektjeire gondolok, a Nabukóra, a déli áramlatra, ezeket kellene összefogni. Vagy a cseppfolyós gáz továbbítást is értem ez alatt és meg lehet még más kezdeményezéseket is nevezni. Beszélnünk kell továbbá a megújuló energiákról, nem csak a szénhidrogén, hanem a megújuló energiák is nagyon fontosak a régióban. Ezek is a fenntartható növekedésnek, fejlődésnek az előfeltételei, illetve a munkahelyteremtésé is ugyancsak Béla tessék. Köszönöm szépen a jelentés nagyon helyesen kiemeli az infrastruktúra fejlesztések fontosságát, de én szeretném, ha még pontosabban utalna a jelentés arra, hogy milyen óriási jelentősége van a Fekete-tengeri kikötők fejlesztésének, különösképpen ami a romániai Konstanca kikötő fejlesztését illeti. Ez a kikötő Suez-től negyed akkora távolságra van, mint a nyugat-európai kikötők mégis amikor magyarországra vagy akár romániába vagy bulgáriába szálltanak árut a távol keletről vagy innen szálltanak árut a távol keletre nem a konstancai kikötőn keresztül történik a szálltás hanem a nyugat európai kikötőkön keresztül és a teherautók a kirakodást követően egész európán keresztül végigmennek hogy az árut leszálltsák budapestre vagy akár bukarestbe azért mert a konstancai kikötő technikailag elavult sokszor tzszer annyi időbe kerül egy hajót megrakni konstancában mint rotterdamban. ez a távol kelethez legközelebb eső e, e, európai kikötő. ráadásul közvetlenül kapcsolódik az egyik legfontosabb európai vzi úthoz a dunához. az európai bizottság most tervezi a duna stratégia kialaktását. kérném a raportőrt foglaljuk bele ebbe a jelentésbe a duna stratégia fontosságát foglaljuk bele ebbe a jelentésbe a konstancai kikötő fejlesztésének a fontosságát. köszönöm szépen! Köszönöm, Béla. Miguel. Ismét Kutász úr nevében szeretnék hozzászólni, aki rendkívül ambíciózus árnyék előadóként, úgyhogy a következőket szeretném elmondani. A Fekete-tengeri közös stratégiának a kezdeményezése rendkívül pozitív dolog. Egy olyan régióban, amely az EU számára politikailag és kereskedelmileg is nagy fontosságú. Románia, illetve Bulgária is a Fekete-tengerre nyílik az a határos, illetve Oroszország, Törökország és más fontos országok vannak a régióban, amelyek fontos kereskedelmi partnere az EU. A török import-export összefüggésben nagyon jelentős, és Törökország pedig ötödik és hetedik az import, illetve az export tekintetében. A török-orosz kapcsolat ugyancsak szükségessé teszi, hogy a stratégiában teljes jogúan részt vegyenek, és ez egy lényegi eh, pont kéne, hogy legyen. Aztán a Fekete-tengeri stratégiának az egyik célja legyen, hogy a régióban fokozódjanak az együttműködések, számos kérdéskört össze lehet vonni, kereskedelmi aspektusokat és szélesebb összefüggéseket is, például a bővítést, a szomszédsági kapcsolatokat és a politikát, és így tovább. Aztán a dél-kaukázusi térség, Moldávia, illetve Ukrajna európai kilátásai és hasonlókra gondolok. Utolsóként annyit mondanék, hogy a Fekete-tengeri stratégiát intézményesíteni kellene valamiféle keretben, és parlamenti dimenziót kéne neki adni. Ezt is érdemes végig gondolni. Köszönöm szépen természetesen az előadónak és várom az együttműködést. Köszönöm. Martin, sajnos a bizottság nem tudott képviselőt küldeni, ezért elnézést kér. Úgyhogy várjuk a reagálást. Köszönöm az összes kollégának a hozzászólást. Igen, érdekes és hasznos megjegyzéseket hallottunk. Winkler úr véleményét osztom, vagyis az energia aspektusról kell sokat beszélni, és az energia új útjairól, melyek behálózzák a Fekete-tenger térséget, és ez a stratégia sajátos aspektusa kell, hogy legyen. Ami pedig a kollégák javaslatát illeti, vagyis a fekete tengeri, a konstancai kikötő fontosságát kellene kiemelni. Ez valóban jelentős kérdés, az biztos, hogy nem kötjük össze mindig az egyéb kezdeményezésekkel, például a Duna stratégiával a javaslatokat. Az biztos, hogy vannak stratégiailag fontos kikötők, mint a konstancai és a várnai is. Az is jelentős kikötő a tengeri szállításban és a vasúttal, a közúttal való összekötetésben. Úgyhogy fogalmazhatunk egy szöveget, egy szövegrészt erről. Leifrit úr véleményét is osztom, vagyis az, hogy tágabb teret kell adni, és jobban meg kell célozni stratégiailag az, hogy egyéb kezdeményezéseket kiszélesítsünk. Például a keleti partnerséget, és a szomszédságpolitikát. Köszönöm. Köszönöm, Mártén. Október 5-e a módosítások leadásának határideje, most pedig a 11-es pontra térünk át az EU-n kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezése. William, köszönöm. Szeretném előre bocsátani, hogy itt az én legitimitásomról van szó a bizottságban. Igen, szeretném elmondani, hogy megválasztottak engem, és Legfriednek szeretném elmondani, hogy az én pártom több szavazatot kapott az EP választások során, mint más kollégák, akik a munkáspárton belül indultak az EP választások alatt. Ami pedig ezt a jelentést illeti, a nyelvezetet szerettem volna egyszerűsíteni, megvilágítani mindazt, eh, amit már elmondtak, racionaliz, eh, racionalizálni a szükségleteket, kívánalmakat. Nem szabad elfejteni, hogy az EU tagállamainak állampolgárait arra kérik, hogy többet fizessenek adóként. A jó hatékony pénzügyi irányítást is kiemeltem a pénzintézetekben. A vélemény szerzőjeként bizonyos mondatokat, frázisokat kihúztam, olyanokat, amelyek kell a pártom és a frakcióm egyáltalán nem ért egyet. Úgyhogy várom a hozzászólásokat. Köszönjük szépen. Winkler úr lesz az első. Köszönöm szépen, Robert. És köszönjük ezt az előadást. Nagyon figyelmesen olvastam. 45 módosító érkezett, ez igazán imponáló. Azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen nem nem tudok, csak helyeselni tudom ezeket a jó pénzügyi vezetése kapcsolatos elveket, és azt is gondolom, hogy a parlament új kompetenciái a Lisszaboni szerződés alapján tükröződni kellene ebben az anyagban, ideértve az Európai Beruházási Bankot és a jelentés tétellel kapcsolatos előírásokat is. Úgy értem, hogy az EBB azért jött létre, hogy pénzügyi műveletekkel foglalkozzon az Európai Unió kívül, illetve hogy támogassa az Európai Uniónak a kül, külterületi fellépéseit. Szeretnénk, hogyha valóban mutatkozzanak a jelei annak, hogy egyfajta koherens külügyi tevékenység alakul ki. Ennek fontos eleme lenne az EBB tevékenysége. A kollégám szavait, szavait idézem, súlyosan handicapbe, handicapes helyzetbe hozza az EBB-t. A 22-24 módosítók törlést tartalmaznak. Ezeknek arra kéne vonatkozni, hogy az Európai Beruházási Banknak képesnek kell lennie arra, hogy támogasson az unión kívüli pénzügyi tevékenységeket. Az EBB-nek hogy ne fordulhasson elő, hogy ne, az EBB nem rendelkezik a megfelelő emberi és anyagi forrásokkal tevékenysége ellátásához. Végezetül pedig e, van itt valami, ugye a jogosult országok közül ki akarják emelni Törökországot. Nem tudom, hogy vagyunk-e abban a helyzetben, hogy megvitassuk e, Törökország mienségét, mint tagjelölt országok közötti országot, de hát mindenképpen jogosultak az Európai Beruházási Bank szolgáltatásaihoz. Martin. Winkler úr sokat segített nekem, és többé-kevésbé elmondta, amit jó magam és szándékoztam elmondani. Úgy gondolom, kollégámhoz hasonlóan, hogy ez a javaslat a bank előjogait kívánja megfogalmazni, és mindezt steril környezetben, mégpedig úgy, hogy ennek a fejlesztés és az együttműködés a bővítés politikájához nincs túl sok köze, sem pedig az európai standardokhoz, úgyhogy szerintem ez igenis vitatható. Másrészt ellenzem a 44-es módosító indítványt, vagyis húzzuk, vagy húzzuk ki Törökországot, mint jelölt országot a listáról. Egyébként a kettes mellékletben szerepel mindez. Ezzel az országgal már előcsatlakozási megállapodást kötött az EU. nem, ez a jelentés nem dönthet másként a kérdésről. Köszönöm. Igen, ez várható volt szerintem. Az egész javaslat egy kiegyensúlyozott anyag, számos pozitív ö, dolgot tartalmaz. Gyakorlatilag pozitív dolog, hogy erősítsük az EBB képességét arra, hogy támogatni tudja az Európai Unió fejlesztési célkitűzéseit. Ez fontos aztán a helyi magánszektor támogatása, ez is fontos, és az is fontos, hogy a klímaváltozás hatásait enyhíteni tudja az EBB a tevékenysége révén. Ugyancsak fontos az, hogy az EU fejlesztési céljait támogatni lehessen, hogy kiemeljünk két célt. A, először is a KKV-k szerepét, másodszor pedig a munkanélküliség elleni harcot. Olyasmi ez, amelynek mindig koherens módon kell megjelennie, bármilyen lépést teszünk is, mindegyik lépés során Ugye egyrészt erősítjük az EBB tevékenységét, hogy bizonyos dolgokat megtegyen. Még valami, amit fontosnak tartok, remélem, hogy levonjuk a pénzügyi válság tanulságait. És az egyik tanulság, amit remélhetőleg megtanultunk, az, hogy a jövőben jobban kell védenünk a, a közfinanszírozást, az EBB azonban ne vállaljon szerepet olyan joghatóságok alatt, amelyeket adóparadicsomként szoktunk adresszálni. Az EBB kölcsöneinek, hiteleinek az átláthatóságát meg kell oldanunk, a rendszert olyan áttekinthetővé kell tennünk, amennyire csak lehetséges. Németre váltok, és még valami. Ez picit eltér attól, amit Kutasz úr mondott. E, amikor a saját legitimációmra beszéltem a házon belül, e-házon belül, akkor tulajdonképpen arra gondoltam, hogy e, meg kellene erősítenünk azoknak a döntéseknek a legitimációját, amelyeket a, itt a házon belül hoznak. Jadu. E, Köszönöm. Dartmouth kollega hozzászólásai sokszor nagyon érdekesek, igen, élénkek, néha kicsit mulatságosak, és sokszor ez a szövegekben is azután jelentkezik, vagy azokkal összefügg. A kereskedelem tétjeit jobban meg kell érteni, a társadalom problémáival összefüggésben, de sokszor, vagyis ebben az esetben a jelentés éppen az ellenkezőjét mondja, vagyis, hogy az Európai Beruházási Banknak nem kell figyelembe venni az emberi jogok, a, a környezetvédelem, stb. kérdéseit. Mi viszont azt javasoljuk, hogy az Európai Beruházási Bank másképpen fejlődjön, fogunk módosításokat benyújtani ennek értelmében. Úgy gondoljuk, hogy a, az, ahogy a finanszírozási kritériumokról most szól ez az anyag, ez nem kielégítő. 9 milliárd euró font, font, fordítanak a nukleáris és fosszilis energiákra, és 6 milliárdot a zöld energiaforrásokra, és ez a lényeg ma, ezt akarjuk fejleszteni. A bank jó lenne, hogyha a klímakérdésekre is odafigyelne, és szeretnénk tudni, hogy ez mit is jelent a bank részéről a klímaváltozás elleni harc finanszírozása. Tudjuk, hogy milyen tervek vannak a szén megkötésére, vonatkozóan viszont ellenezzük a nagy erőműveket. Köszönöm. Először a bizottság lesz a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is köszönjük az előadónak ezt a tervezetet. E, az egyszerűsítések egy részét üdvözöljük, amelyet ő javasolt. E, fontos számunkra az elszámoltathatóság és az átvilágíthatóság is. Vannak agályaink is, ezeket maguk a parlamenti felszólalók hozták elő Ugye ez egy fontos szakpolitikai eszköz, amelyel EU tevékenységeket tudunk támogatni. Ezeket a képességeket nem szabad csökkenteni, és osztozunk abban is, hogy fenntartásaink vannak a tekintetben, hogy kivegyük Törökországot, illetve hogy Kaliningrádot egy más összefüggésben, kvázi zárójelben szerepeltessük. A javaslat célja egyértelműen az volt, hogy fokozzuk a klímaváltozásra kapcsolatos támogatások szerepét, illetve a külterületi, a külügyi jellegű tevékenységeket segítsük. Winkler úr aggájaival osztozunk bizonyos preambulum bekezdések vonatkozásában, mint például azokat, amelyek törlésre kerültek a külön garanciák kérdése. ezek tulajdonképpen csak fokozzák a bank képességét arra, hogy finanszírozzanak különféle EU szempontból fontos projekteket. Tehát ezeknek a törlését nem támogatjuk. Ugyanakkor vannak jogi és technikai jellegű észrevételeink, ezt azonban inkább a jogi szolgálatra hagyom, elnök. Itt van az EBB-nek az egyik képviselője, úgyhogy most megadom neki is a szót. Köszönöm szépen. Mindenki hall engem? Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a javaslatot, ezt a tervezetet. Általánosságban elfogadjuk a szöveg irányát, és elég tisztának is tartjuk. A hangsúly az a megfelelő pénzügyi menedzsmentre került, valamint erősíteni kell az adóparadicsomok elleni harcot. Ezt nyilván támogatjuk, már eleve tesszük is ezt. Nem régen aktualizáltuk az offshore pénzügyi központokkal kapcsolatos szakpolitikánkat, és folytatni fogjuk ennek a vonalnak a további erősítését, hogyha erre szükség van. A többi észrevételel kapcsolatban Hát az, hogy melyik ország minősül jogosultnak vagy sem, ezt nem akarjuk most minősíteni, de öt új országot vennénk fel a listára. Ki kell emelnünk, ahogy a félidős jelentésben is szerepeltek, hogy hogyha új országokat veszünk fel a listára, akkor elérjük a garancia felső plafonját 2013 eh, előtt, tehát az új országokban a tevékenység eh, korlátozott lesz. Különösen az előcsatlakozási eh, országokra gondolunk itt, illetve Ázsiára, valamint a földközi tenger térségére egyre jobban előre haladunk a többi Európai Uniós intézménnyel, a bizottsággal, meg a parlamenttel az együttes munkában. Reméljük, hogy a külügyi szakpolitikában és a fejlesztési szakpolitikában E, erre majd, e, erre a lehetőségre külön figyelmet fordítanak. Végezetül pedig fontos az, különösen, hogyha többet kérnek tőlünk, hogy támogassuk az unió fejlesztési e, tevékenységeit, hogy több forrásra, több forrásunk legyen. Úgyhogy meg kell fogalmazni, hogy az EBB-től mit várnak különösen a fejlesztés területén. William, visszaadom a szót. Nagyon rövid leszek. Ez egy bizottság, egy parlamenti bizottság, és a bizottságban inkább az egyetértési területeket keressük, ahelyett, hogy a nézetkülönbségeket tárnánk fel. Köszönöm szépen, hogy bizonyos területeken egyetértés van köztem és Legfried úr között. Winkler úr észrevételeit is ö, nagyra becsülöm a, a helyes pénzügyi vezetéssel kapcsolatban, de azért hadd mutassak rá arra, hogy normális körülmények között a politikai célkitűzések szembe mennek a, a helyes pénzügyi menedzsmenttel. Mindkettő lehetséges egy időben, de ez nagyon bonyolult. a politikai a politikusok mindig szeretik, hogyha vannak politikai célok, de a politikai célok mellett az egészséges pénzügyi menedzsment hát sajnos ez nagyon nehezen megvalósítható. Itt egy figyelmeztető jelet helyeznék el, és vannak még tanulságai a pénzügyi válságnak. Az emberek ugye különféle konklúziókat voltak le. Az egyik dolog tiszta nevezetesen az, hogy az átláthatóság fontos abban, hogy megelőzhessünk ilyen jelenségeket, hogy ne, ne következhessen be hasonló eset. Ugye az EBB valamelyik felszólaló mondta, hogy legyen teljesen átlátható. Ezt üdvözlöm. És a bizottság részéről ugye azt mondták, hogy legyenek egyértelmű megfogalmazások, tudomásul veszem. Janik Zsadó úr felszólalás alapján mondom. E, ugye e, nem meglepetés, hogy Zsadó úr és kollégái ennyi módosítót terjesztettek elénk, de még furcsább lett volna, hogyha egy ilyen tervezethez nem érkezett volna módosító. Csalódtam volna, hogyha nem kapok ennyi módosító indítvány Zsadó úrtól. Szeretnék köszönetet mondani, és e, tisztelegni a munkámat segítő emberek szakmai tudása előtt. Különösen az EBB-s kollégákra gondolok itt. Lélegzett visszafolytva várom, hogy a szavazás után mindebből mennyi éli túl az életet. Elnök, köszönjük William, és köszönjük ezt az első jelentéstervezetet. Köszönjük, gratulálunk mindenkinek, köszönjük, hogy megjelentek itt. Most átlépünk a koordinátorok ülésére. Október 5-e a módosítók határideje. Tovább lépünk, koordinátorok ülése következik. Akik nem illetékesek, szíveskedjenek elhagyni a helységet a lehető legrövidebb időn belül.